Ki van már kapcsolva? Oké. Okay, eh, Mindenkit szeretettel üdvözlök. Kérem foglaljanak helyet. Ugyanis nem sokára elkezdjük a szavazást. Remélem, hogy találnak ülőhelyet, és azt szeretném kérni, hogy kicsit csendesebben mulassanak, mert különben nagyon nehéz lesz eh, elnökölni a szavazáson. Okay. Uh, on item number two, there is uh, no proposal for medication. Nos, akkor nincsen bejelentésem. Uh, ezért rátérünk a négyes naprendi pontra, amelyek a koordinátorok ajánlásairól szóló uh, közlemény. Hogyha nincsen ellenvetés, akkor ezt elfogadottnak nyilvánítjuk. Az ötös e, napi rendi pontot sajnos el kellett halasztanok a következő ülésre, ezért azonnal a hatos pontra a romák társadalmi integrációjára irányuló nemzeti stratégiák európai keretrendszerének nemi vonatkozására térünk. Akar-e szót kérni a jelentéstevő? Köszönöm szépen, elnök úr, e, Löv, rövid leszek azért mert sok minden történik ma a parlamentben. Először is szeretném megköszönni az árnyék jelentéstevőknek az együttműködését, nem csak nekik, hanem azoknak a kedves kollégáknak is, akik olyan sok mindenben hozzájárultak ehhez a szöveghez. Nagyon jók voltak a velük tartott ülések, és sikerült kompromisszumos megoldásokat elérni nagyon jó új gondolatokat fogalmaztak meg, és ezért szeretném megköszönni Bauer Edetnek aki ezt a véleményt előkészítette. És nem kifogásként szeretném mondani, hogy a mínuszok a listán elsősorban ismétlések volt, tehát, tehát nem kellett nagyon sok gondolattal újra foglalkozni, épp ezért nagyon jól sikerült együttműködnünk. Csak egyetlen megjegyzésem lenne, Azért, hogy a jövőben másként végezhessük ezt a munkát, én korábban a szegbizottságban tapasztaltam a tanulmányokkal kapcsolatban, amelyek támogatják a jelentéseket, Eh, és ezek a romákkal eh, foglalkozó kutatásokkal foglalkoznak, azt láttuk, hogy nem kell plusz eh, összegeket költeni ezekkel a jelentésekkel kapcsolatban, és olyan sokan kérték, hogy ne legyen már több tanulmány. De ezzel a jelentéssel kapcsolatban négy tanulmány is készült az Európai Parlamentben, és ebből három a minőségét illetően megkérjezhető, a negyedik pedig a politikai tárgyilagosság szempontjából kifogásolható. Épp ezért a Zaborszka asszonyol tett látogatásra nem igazán tudtunk felkészülni. Mert amikor elkészítettek a jelentést, akkor ez nem állt rendelkezésre időben. Mindenesetre szeretném megköszönni mindegyik kollégának, aki hozzájárult ehhez a jelentéshez az együttműködését. Ugyanis láthatjuk, hogy Európában mi történik a romákkal kapcsolatban, minden nap benne vannak ezek a hírek az újságokban. Épp ezért nagyon fontos, hogy nem politikai, objektív, de ugyanakkor szak vélemény alakuljon ki arról, hogy a nőkkel és a gyermekekkel hogy kell eljárni. Nem csak a bizonyos bizottságtól, a parlamenttől és a többi kell, eh, hogy halljunk dolgokat, hanem tenni kell. Ez ennek a jelentésnek a legfontosabb eh, üzenete. Köszönöm szépen, ezt hangosan kell hangoztatni. Elnök, köszönöm szépen. Mielőtt elkezdenénk a eh, szavazást, még valakinek meg adnám a szót. Ugyanakkor szeretnék rámutatni arra, hogy a szavazó listának a harmadik oldalán a 12-es az a 62-es EMP 7-ről kellene szavazni. Most nem szavazunk erről, mert ezek kap, kapcsolatosak a 12. és a 15. kompromisszummal. Tehát amikor foglalkoztunk a 15-ös kompromisszummal, akkor az 62-es e, módosító M7-tel fogunk foglalkozni. Most pedig egy e, eljárási kérdés kapjunk. Köszönöm szépen. mivel európaiak vagyunk, a trauma számunkra a romáknak a kérdése. Az árnyékjelentéstevő sajnos nem tud itt lenni, de tájékoztatott arról, hogy a tárgyalások után úgy döntett, hogy a 36-os és a 38-as módosítókat támogatja. Épp ezért szeretném a szocialista és demokrata frakcióban lévő kollégákat tájékoztatni erről. Köszönöm szépen. Mivel közös bizottsági ülésünk van a halászati szakbizottsággal, ezért azt kérem, hogy minél gyorsabban szavazzunk, mert már is késésben vagyunk. Amikor látom, hogy világos a többség, akkor tovább visszük, de hogyha nem világos, akkor megállunk. Tehát kérem szépen, hogy mindenki világosan nyújtsa föl a kezét. Most akkor szavazunk. Hetedik kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 28 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 29 mellette, ellene tartózkodás elfogadva 30 mellette, ellene tartózkodás elfogadva 8-as kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Most akkor a 32 jön, mellette ellene tartózkodás, ezt ellenőrizni kell, tehát 32-est. Megnyitom a szavazást a 32-vel kapcsolatban, lezárom. Elfogadtuk. Elnézést. Ample 30 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 9-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 34 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 36 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 37 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 38 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 39 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 38 akkor fogyattá válik, 40 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 42 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 43 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 44 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 45 mellette ellene tartózkodás elfogadva. m 3 okafogyottá válik, 46 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 47 mellette ellene tartózkodás elfogadva, tezes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ezért a 11-es kompromisszum jön mellette ellene tartózkodás elfogadva. Akkor az 53-as jön mellette ellene tartózkodás elfogadva. 54 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 50 ellenőrizzük, jó? Az 54-est ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Egyetlen szavazattal. Igen, láttam. 55-56 koka fogyottá válik, 58 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 59 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 60 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 61 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, akkor az 62 és az M7 az okafogyottá válik, 12-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, akkor a 68-as módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 13-as kompromisszum mellette ellene elfogadva, 14-es mellette ellenet tartózkodás elfogadva, m 74 mellette ellene tartózkodás, azt hiszem ezt ellenőrizni kell, m 74, megnyitom a szavazást, 74. Lezárom a szavazást, elutasítva. 15-ös kompromisszum, ellene, egy mellette ellene elfogadtuk. Akkor a 76-os szóbeli módosító jön. Nincsen ellenvetés? Akkor szavazhatunk róla. Jó, akkor erről szavazunk mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. 77 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 16-os kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 80-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 81 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 83 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 84 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 85 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 86 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 17-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, akkor a 91-es jön mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 92 mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 93 mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 94 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 95 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 96 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 97 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 18-as kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 100-as módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 101 mellette, ellene tartózkodás elfogadva,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 107 mellette ellene tartózkodás elfogadva, Ample 1 mellette ellene tartózkodás elfogadva, Ample 2 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 10 eh, mellette ellene tartózkodás elfogadva, 16 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 17 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 23 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 24 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 27 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 29 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 31 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 33 nem kell megszavazni, tehát egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodás meg, elfogadva, 13-as módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva, 14 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 15 mellette ellene tartózkodás elfogadva, Hármas kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Négyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 19-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ötös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 22-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 6-os hatos kompromisszum egy szóbeli módosítóval, csak egyetlen képviselő van ellene. Kettőre van szükség. Tehát akkor szavazunk a szóbeli módosítóról, a hatos kompromisszumról, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 24-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva, 26-os mellette ellene tartózkodás elfogadva, 1-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva, 2-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva, 3 mellette ellene tartózkodás elfogadva, és aztán van egy utolsó szóbeli módosító, van-e ellenvetés? Nincsen? Akkor erről is szavazunk. Mellette? Ellenet, tartózkodás? Elfogadtuk. És akkor az egész állásfoglalásról szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom. elfogadtuk. Nagyon szépen köszönjük, és gratulálunk az eljelentéstevőnek. Thank you very much for your support. Köszönöm mindenkinek a segítségét, támogatását. Ha megengedik, akkor Anna Zaborszkának is köszönetet szeretnénk mondani, aki két héttel ezelőtt elkísért a Roma telepre majd a legközelebbi ülésünkön beszámolunk erről, csodálatos élmény volt. Katrinnak a titkárságról is köszönetet tartozom, nem beszélve a két eh, kollégámról, Verának eh, és Oszkárnak külön köszönetet szeretnénk mondani. Köszönjük mi is, a FEM szakbizottság ülésének ezzel véget vetek, és eh, a közös meghallgatást megkezdjük. Nagyon sajnálom, hogy ekkora késéssel tesszük, de közös meghallgatása a halászat és a női szakbizottság között most elkezdődik. Bueno, muy buenas tardes. Y mis primeras palabras tienen que ser para pedir disculpas. Jó napot kívánok! Először is szeretnék eh, elnézést kérni, hogy késve kezdjük ezt a meghallgatást. Azonban eh, nyilván látják, hogy szavazást tartottunk, és a szavazások azok mindig eh, elsőbséget érveznek. Ezért most akkor javaslom, hogy kezdjük meg a munkát. Mindenkit üdvözlök, üdvözlöm Önöket, akik ezen a az ülésen vesznek részt, és szeretném Önöket... Szokásos, hogy ilyen megállapodások vannak, de szerintem ez így mindenképpen nagyon jó. és az éves munkát éves 2013-as munkaprogramunknak is megfelelő minden két munkaprogram benne van. Három különböző panelra kerül sor ma délután. Úgy gondolom, hogy mindazok, akik ismernek engem, azt is tudják, hogy az emberi tényező rendkívül fontos, a fenntarthatóság is. Nem, a fenntarthatóság nem mindössze arról függ, hogy van-e sok kifogható hal, és hogy az ökoszisztéma hogyan néz ki, hanem az emberi dimenzió is nagyon fontos, mert végül is férfiak és nők, akik ebben az ágazatban dolgoznak, azok határozzák meg ennek a szakmának a méltóságát. Ez mindenképpen létfontosságú, hogy a halászatot megőrizzük, és a következő generációk számára is elérhető legyen. És az is nagyon fontos, hogy milyen szerepet játszik a nők ebben az ágazatban hivatalos adatokat is meg lehet vizsgálni, de kétségtelen, hogy ezeknek az adatokból azt tűnik ki, hogy a nők mindenképpen alapvető szerepet játszanak a halászati ágazatban. Ennek nagyon jó példái vannak. Mindenki itt küzd. És ezek a nők nagyon sokat küzdenek, és vannak, akikkel találkoztunk a közelmúltban, és keményen küzdenek a jogaikért, és a férjeik jogaikért, amikor azok kint vannak a tengeren. Fontos, hogy ezeket a jogokat elismerjük, és valami előrelépés is történjen ezen a területen. Azt mondanám, hogy még mindig nagyon sok a kihívás, ami előttünk áll de remélhetőleg ez a meghallgatás is hozzá fog járulni ahhoz, hogy az még előttünk lévő utat megtegyük. Remélhetőleg ma délután valamennyien sokat fogunk tanulni. Mielőtt elkezdenénk, ahogy mondta, Michael Gustafsson és jó magam fogunk közösen elnökölni, de először megadnám a szót az első hozzászólónknak, eh, Lori Evans asszonynak, aki az Európai Bizottság eh, tengerészeti és halászati ügyekkel megbízott igazgatóságától érkezett, de még előtte Michael Gustafssonnak adom meg a szót. Köszönöm szépen! Nem szeretnék időt vesztegetni természetesen. Nem akarunk most sok mindent elmondani, de mindenképpen köszönetet szeretnék mondani a halászati szakbizottságnak azért, hogy összehozták ezt a közös meghallgatást. Nagyon örülünk, hogy erre sor került, és mindenképpen nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy az Önök Bizottsága foglalkozzon ezekkel a nagyon fontos kérdésekkel. Ezért jó, hogy sor kerülhet erre a közös meghallgatásra, és ezt a munkát tovább kívánjuk folytatni, és mindenképpen nagyon örülök annak, hogy együtt dolgozhatunk. Köszönöm szépen, elnök úr, és Lori, akkor öné a szó. Köszönöm, elnök úr, urak. Először is szeretetni, szeretett, köszönetet szeretnék mondani a főnököm nevében. Sajnálatos módon nem tudott itt lenni, nekem annál jobb, hiszen egy, én, én itt lehetek. Gabriel és Mikael kiváló kezdeményezést tett, hogy közösen rendeznek egy meghallgatást. Jobb nem is lehetne az időzítés, tökéletes az időpont. Az Európai Bizottság szempontjából nézve látjuk, tudjuk, hogy a nők fontos szerepet játszanak a halászati ágazatban, de még ennél nagyobb lehetőségük is van. Az új halászati alap konkrétan felismeri a halászatban dolgozó nők szerepét. A célunk az, hogy a jövőben könnyítsük, segítsük a tagállamokat abban, hogy jobban odafigyeljenek erre a még kihasználatlan lehetőségre. Mit értek ezen? Azt, hogy a mainál nagyobb figyelmet szenteljenek a halászati ágazatban aktív nők szerepének. <clears throat> Azt tudjuk, hogy a válság a halászati ágazatot sem kerülte el. A kihívás az, hogy növekedést és teremtsünk és munkahelyeket. A közös halászati politika területén ugyanúgy, mint bármely más gazdasági ágazatban. Az új pénzügyi eszköz remélhetőleg ebben segít majd bennünket. Mi a kiinduló pont? főként a női dimenzióból tekintve. Mint említettem, a nők szerepe már most is fontos a halászatban. Over 100, women. Több mint százezer nő dolgozik a halászati ágazatban. Ez ez negyede az ott dolgozóknak, ugyanakkor, hogyha kicsit mélyebbre ásunk, akkor más látunk a, a konkrétan a kifogásban, tehát a halak kifogásában nézzük, akkor 4% az arányuk, az akvakultúrában 13, és a feldolgozásban több mint 50%. Eh, az így részletezett adatok eh, talán már jobban tükrözik az igazságot. Júniusban, Santiago-ban eh, részt vettünk együtt egy halászati konferencián, ami jól mutatta, hogy a női hálózatok milyen jó munkát végeznek. Ezen a konferencián felmerült a rejtett nők dimenziója. Az Európai Parlament által megrendelt tanulmány is utal erre. Mit értek ezen? Nos, először is azt, hogy sok nőt nem látunk megjelenni a statisztikában, mert a, a családi vállalkozásban dolgoznak, ugyanakkor nem állnak alkalmazásban, ezért a TB rendszer sem, eh, sem eh, jelennek meg. Ugyanakkor például azok a nők, akik hálókat javítanak, vagy kagylókat szednek, gyűjtenek, szintén eh, kimaradnak a statisztikából, és nagyon nehéz körülményeket dolgoznak. Nagyon sokszor a viszonylag alacsony képzettséget kívánó munkahelyeket töltik be a nők ebben az ágazatban. És azt sem mutatják meg a statisztikák kellően, hogy a nők a helyi közösségekben mennyire fontos szerepet játszanak, nem csak az elvégzett munka, hanem egyéb eh, emberi dimenziók sem jelenhetnek meg a száraz adatokban. Legyünk egy kicsit kritikusak a mostani helyzettel kapcsolatban, hiszen van erre okunk, ugyanakkor a múlt tapasztalataira építhetünk, vannak pozitív tapasztalatok is, és az egyik pozitívum a jelenlegi helyzetnek szerintem az, hogy a halászati alap segíti a nőket abban, hogy más jövedelemforráshoz is jussanak, és a helyi közösség társadalmi, gazdasági fejlődéséhez hozzájáruljanak, az új pénzügyi eszköz nagyobb szerepet szán az ilyen kezdeményezésnek. Tehát az új európai halászati alap majd lehetővé teszi a nők számára, hogy képzésekben vegyenek részt, hálózatokat építsenek ki, hogy be a gyakorlatokat, tapasztalatokat megosztják egymással, illetve, ami szintén roppant fontos, a halászati alap konkrétan utal nem csak a halász nőkre, hanem akik viszonylag kevesen vannak, hanem azokra a feleségekre, élettársakra, akik a magánvállalkozókat, az önfoglalkoztató halászok mögött állnak, és sokszor nagyon fontos munkát végeznek. Például segíthetik a képzésekkel azt, hogy a nők a könyvitelben, számvitelben, a cégvezetésben nagyobb jártasságra tegyenek szert, és így segítsenek a halászoknak. Gabriel említette a fenntarthatóság szempontját, hiszen ahhoz, hogy halászanak, több hal, ö, ö, több hal kell, hogy legyen a vizekben, illetve jó, fontos, hogy a kifogott halért minél több pénzt kapjanak. Ezért a, a szárazföldi tevékenységek a termelés, feldolgozás, marketing, forgalomba hozata, pont az a terület, ahol fejleszteni kell, és pont ezek azok a területek, ahol a nőknek nagyobb szerepet szánunk a jövőben. Fontosnak tartjuk ugyanis, hogy a nők a programok végrehajtásában nagyobb szerepet kapjanak, amennyiben ezeket a programokat az Európai Unió társadalmasszírozza. Az Európai Bizottság javaslata a, a halászati alap végrehajtásában a nemi esélyegyenlőségi dimenzióra nagyobb hangsúlyt eh, helyez, éppen ezért a női, nőjogi szervezetekre nagyobb eh, szerep hárul majd a programozás során, ezt be kell építeni az új rendszerbe annak érdekében, hogy kikérjék a nők és az ő szervezeteik véleményeit, amikor programokat dolgoznak ki, illetve konkrét kritériumokra van szükség ahhoz, hogy az unió által finanszírozott projektekben a részvételüket segítsük, könnyítsük. Ennek a a kiválasztási, a projektek kiválasztásában fontos szempontnak kell lennie, főként eleinte. Nagyon konkrét javaslat, kicsit talán bürokratikusan hangzik, de sajátos módon egyelőre nem így van, remélhetőleg, hogy a jövőben nagyobb mértékben így lesz. Ez egy szerkezeti átalakulás az, az igazgatásban, elkerülhetetlen, hogy az érintettek között nagyobb, nagyobb tapasztalatcsere folyik, hogy a meglévő információk hiszen hogyha nem áramlik megfelelően az információ, akkor nem tudunk megbizonyosodni arról, hogy a, milyen változások zajlanak. Ez az, amit mi monitoringnak hívunk. Mi az átfogó célunk? Egyszerűen szólva az, hogy a nők szemére új lehetőséget nyújtsunk, annak érdekében, hogy a közösség, a család és a saját munkerőpiaci helyzetük javuljon, a jogalkotási folyamat kellő pillanatában kerül sor a mai meghallgatásra, az Európai Parlament ugyanis most vizsgálja majd az Európai Bizottság javaslatát, és fogja majd ezt követően a tanácssal a három oldalú tárgyalások során társ döntéshozatalban meghozni ezt a jogszabályt. Tudjuk, hogy mi a jó bevált példák, tudjuk, hogy mik az elkövetett hibák, remélhetőleg erre tudunk építeni. Köszönöm szépen a figyelmüket. más entramos de Köszönöm szépen, Evans asszony. És akkor most rátérünk a vitának a lényegére a három panellen keresztül. Kezdjük akkor először is a jelenlegi helyzettel, hogyan néz ki az akvakultúra és a halászat Európában. Először is megadom a szót Dolores Garcia Hierro asszonynak, aki saját kezdeményezési jelentés készítője a Halászati Bizottság részéről. Ezt követően Raúl Romévának adom meg a, szá, a szót, aki társ jelentéstevő, ő pedig a nő jogai és az Egyenlőség Bizottságot fogja képviselni. Ő tagja egyben a Halászati Bizottságnak is, tehát nagyon jól ismeri a helyzetet. Ezen hozzászólások után pedig meghallgatjuk a többi szakértőt. Dolores. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm a bizottság, a női szakbizottságnak, köszönöm a szakértőknek és a különböző szociális szervezeteknek, nő és halászati szervezetek képviselőinek a jelenlétüket, és köszönöm a részvételüket. Az elnök említette a saját kezdeményezésű jelentést, és valójában ez a jelentés több mint egy éves munkának a végeredménye. Meg kell, hogy mondjam, hogy köszönöm az elnöknek is a támogatását. A feladat nem volt egyszerű, mert elemezni kellett a különböző javaslatokat a négy rendeletnek az alapján, és ez sok vitát folytattunk az év során szakbizottságban. A célunk az az volt, hogy feketén-fehéren különböző módos módosítókat eh, nyújtsunk be, ezek eh, figyelembevételre kerültek, és alapvető elemet képeznek a tényleges egyenlőség megvalósítása területén a halászatban és az akvakultúrában. Nagyon nagy örömmel látom, hogy ez a jelentés végül is egy közös jelentése a Nőgyi és a Halászati Bizottságnak, és ez fogja lehetővé tenni számunkra, hogy elérjük azt a célt, amit magunk elé tűztünk nevezetesen, azt a célt, hogy eh, javítsunk a nőknek a gazdasági, szociális helyzetén. Ezek a nőknek a munkája sok esetben nem nyer elismerést és láthatatlan, mert a családjuk vagy egészben dolgoznak, és egész térségek, például egész Galícia ilyen módon tud túlélni e nehéz időszakban, mert a gazdasági válság mindenkit sújt. Azt is szeretném elmondani, hogy az elődeimnek a véleményét is figyelembe vettem. 2005 és 10 között különböző javaslatok születtek éppen annak érdekében, hogy különböző intézkedéseket tegyünk. A közös halászati politika európai szinten az új halászat szervezés, a külpolitika és a tengerészeti alap, illetve a halászati alap ugyancsak megemlítésre kell, hogy kerüljön. És nagyon fontos a nőknek a szerepe a kisvolumenű halászatban, vagy a kisipari halászatban. Több kolléga is részt vett ebben a munkában, és nekik a munkáját, hozzájárulását is figyelembe vesszük a különböző intézkedéseken keresztül, amelyeket majd a tagállamok és a bizottság kell, hogy alkalmazzanak. A nők régóta dolgoznak a halászatban, a statisztikákat, ha nézzük, akkor itt ugye nemek szerinti megoszlást is feltüntetik ezek a statisztikák. Hogyha elemezzük a helyzetet, és jól odafigyelünk, és megpróbáljuk a különböző tanulmányokban szereplő adatokat, akkor azt tapasztaljuk, hogy 14-16 százalék a tevékenységeknek nem kerül rögzítésre a statisztikákban, és ezeket rejtetnek vagy láthatatlanak tekinthetjük. Nagyon fontos, hogy kiemeljük a nők szerepét ebben az ágazatban, és szerintem arra is oda kell figyelni, hogy valamennyi hatóság és intézmény a különböző szinteken figyelembe vegye ezt az elemet. Van egy állásfoglalásunk, amely a 2015-2020-as időszakra terjed ki, és ott is ez hangsúlyozásra került, ez az elem, ezt meg kell védelmezni. Sokat beszélünk a diszkrimináció elleni küzdelemről, a bérezésben és ebekben, de itt a szakképzésről is szólni kell, különösen a fiatal nők szakképzéséről, és hangsúlyozni kell, hogy ezeknek a nők minden szinten legyenek jelen a vállalatokban, tanácsban, a szakszervezetekben, és fontos, hogy irányítási, vezetői feladatokat is elláthassanak, mert ők tudják biztosítani a generációknak az új megjelenését, akkor is, amikor a kisipari halászatról van szó, illetve amikor olyan régióknak az újraélesztéséről, amelyek halászatból élnek. Fontos, hogy béregyenlőségben is részesülhessenek, megfelelő egészségügyi, szociális védelmet részére élvezzenek akkor, amikor már nem tudnak dolgozni, vagy azért, mert baleset értéket, hogy megbetegszenek, vagy egyszerűen csak a szezonalitás miatt. Ezek mind olyan kérdések, amikkel majd fogunk foglalkozni. Biztosítanunk kell azt is, hogy ezek a nők a különböző konzultatív szervezetekben, döntéshozatali szervezetekben is jelen legyenek, mind a magán, mind a közszférában és fontos az ő részvételük, illetve a különböző nő szervezeteknek a részvétele is. Spanyolként én eléggé büszke vagyok arra, hogy az én hazám eh, megfelelő intézkedéseket hozott ebben az értelemben és eh, intézményi támogatással a nők nagyon szívesen eh, szervezkednek, és eh, próbálnak előrelépni ezekben az ágazatokban is, ami például a különböző kagylógyűjtés és egyéb területeken végeznek. Fontos, hogy az összes elemet, amiről szó volt az ILO-ban, a Nemzetközi Munkahogyi Szervezetben, ezeket mi is figyelembe vegyük, például a nők-férfiak jogai, olyanok, amiket figyelembe kell venni, amikor különböző megállapodásokat kötünk harmadik országokkal. Van még egy elem, amit fontosnak tartok, ezek pedig az egészségügyi problémák, amelyek szorosan összefüggnek a specifikus munkakörülményekkel, amiket ezek a nők végeznek. Ezek az egészségügyi kérdések még nem kerültek elően feltérképezésre, figyelembe kell venni nőknek a helyzetét, amelyek a különböző tengergyümölcseit gyűjtik, kagylókat és egyebeket, eh, vagy eh, javítják a hálókat, és eh, hangsúlyozni szükséges azt is, hogy a 2012. szeptember 12-i állásfoglalás, amelyet a mi parlamentünk fogadott el, az ügyel arra, hogy jogi és szociális szempontból is elismerésre kerüljön a munkájuk, és figyelembe vegyék azt, hogy milyen munkát végeznek. Ugyanolyan jogokat kell nekik biztosítani, mint a férfiaknak, és fontos, hogy szociális jutatásokban ugyanúgy részesüljenek, mint az egyéb vállalkozó dolgozók vagy a házastársak és vannak azok a speciális helyzetek is, amik arra halászok vesznek részt a családi munkában. Még egyszer köszönöm szépen a lehetőséget, és úgy gondolom, hogy majd a saját kezdeményezési jelentésnek az előterjesztésekor még tudunk beszélni azokról az ötletekről, amiket az önök hozzájárulás alapján fogunk beépíteni. És zárszóként azt szeretném még elmondani, hogy nagy megtiszteltetés számomra, hogy kezdettől fogva részt vehettem az én frakcióm támogatásában és a Bela munkában. Köszönjük szépen. Most Raúl Romera, Romeva kap szót. Köszönöm szépen. Elnök úr, rövid leszek hiszen Garcia Hierro Carabello kolléganélnak a véleményével egyetértek, de nem csak, hogy egyetértek vele, hanem szeretnék hozzájárulni az ő munkájához, vagy azoknak a kollégáknak a munkájához, akik előtte dolgoztak. Tulajdonképpen ez már előrelépést jelent, és nagyon jó az időzítés, ugyanis jelenleg beszélünk az EH-ról, az Európai Halászati Alapról, épp ezért nagy örömmel követem ezt a vitát, mind a halászati, mind a nőjogi bizottság részéről. Ez tulajdonképpen nagyon jól összeáll így. Ugyanakkor van egy lényeges kérdés, ez pedig a láthatatlanság kérdése, hogy úgy mondjam nagyon érdekel, hogy a vendégelőadók mit mondanak, hiszen ők a saját helyzetükről beszélnek, tehát talán később a végén kérdéseket is tehetünk fel nekik. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönjük, Romeiva úr. Nos, akkor most nézzük az egyik vendégelőadót. Katja Frangudes asszony, Nyugat-Bretányi Egyetemről, aki a nők a halászatban egy európai perspektíva szempontjából tartja meg előadását, címmel tartja meg előadását. Kérem, hogy gyorsan, mert nincs sok időnk. Talán inkább összefoglalná. Parancsoljon, Frangudes asszony. Jó napot kívánok! nagyon örülök, nem csak, hogy ebben a teremben vagyok, hanem egyáltalán ebben az intézményben. Már másodszorra, 2008-ban voltam, most ugye 2013 van. Nézzük, hogy mi történt az utóbbi négy év során. Köszönöm szépen az Európai Parlamentnek, az egyet, ugyanis ők az egyetlen intézmény, amelyek a nők a halászatban elfoglalt szerepével foglalkoznak. Nos, Ez a jelentés négy szempontból is foglalkozik ezzel a kérdéssel. Az európai halászati statisztikai adatok hatását vizsgáltuk a nők munkájának az elismerését illetően tehát, hogy a házastársaknak milyen a szerepe, akik együttműködnek a férjeikkel. Akik tulajdonképpen a férfiaknak élettársai, és így hozzájárulnak a család megélhetéséhez, mindegy, hogy most a férjükről van ez szó, vagy pedig az élettársukról. Az Európai Unióban az e, nők 2008 óta mit is értek el a nőknek a hálózatai, és ugyanakkor azt is megvizsgáljuk, hogy mit vesztettünk el, mert nem csak nyertünk, hanem veszítettünk is. És utána megvizsgáljuk a nők szerepét, és a közös halászati politika által milyen módon lecsegítve az ő munkájuk. Először eléggé szkeptikus voltam a statisztikai adatokkal kapcsolatban, ugyanis eight ban még nagyon kevés statisztikai adat volt, nem tudtuk, hogy hány nő dolgozik a halászatban, és mit láthatják, először is a globális szinten mutatom meg a statisztikákat, ugyanis a, láthatjuk, hogy 12%-a a munkaerőnek a női munkaerő. Az Európai Unióban 12,6%-a e, dolgozik a nőknek a halászatban, de a halászati különböző hálózati ágazatokban, és e, elsősorban az akvakultúrában, a feldolgozásban, a fogásban, halászásban. És ezek a statisztikai adatok az Eurostat adataiból jönnek. És láttunk néhány ország tagállammal kapcsolatban, hogy milyen adatok vannak, ugyanakkor itt most kritikai véleményt fogalmaznék meg. 2008 óta az a halászati adatgyűjtési keretnek a segítségével vannak olyan statisztikák, amelyekre nemekre vannak lebontva, és itt láthatjuk, hogy a halászatban mennyi nő dolgozik és láthatjuk, hogy a nőknek 28%-a dolgozik az akvakultúrában, és 56,6%-a a feldolgozó iparban. Ugyanakkor nincsen másról statisztikai adat mert egész egyszerűen a nemekre lebontott adatok az előző területeken megvannak, de a halászatban, tehát a fogásokban nem láthatjuk ezt. Tehát az Eurostat adatok alapján láthatjuk, hogy vannak olyan tagállamok, amelyek megadják a statisztikai adatokat, ugyanakkor vannak, amelyek nem. Néha a tagállamok olyan statisztikai adatokat szolgáltatnak, amelyekben benne vannak az az összeredmények, de ugyanakkor nincsenek nemekre bontva. Feltételezzük, hogy, hogy néha a nőkkel kapcsolatos összszám az magasabb, mint a férfiakkal kapcsolatban, tehát nem tudjuk, hogy akkor most ezt a különbséget a, nő, a különbség a nőknek tudható ebbe. Nos, akkor ezek voltak az Eurostat adatok, és ugyanakkor megnéztük e, a két féle adatokat, és akkor láthatjuk, hogy 33% nő, 32% e, e, az akvakultúrban, és ezek mind a statisztikai forrásoktól földnek, tehát a feldolgozás, az akvakultúra és a halászat. Nos, az európai statisztikál szintjén 2008-ban megvoltak bizonyos adatok, de most csak 14 tagállammal kapcsolatban vannak és a foglalkoztatottak teljes száma, mint mondtam korábban, most magasabb összeget mutat, mint a férfiaké, tehát akkor feltételezzük, hogy itt nőkről van szó. Nos, mondtam, hogy kötelező nemekre lebontott adatokat kapni, ezek most megvannak, kivéve a lehalászásokat illetően. Hét tagállam adottak statisztikai adatokat, ebből négy vagy négy olyan van, amelyek a nemzeti szinten egyáltalán nem készítettek statisztikai adatokat, és két olyan tagállam van, akik csak a férfi munkaerőkről gyűjtött statisztikai adatokat. Tehát 2013-ban Európában ennyit látunk a statisztikákat illetően, tehát van még mit tenni, e, és el kell gondolkodni abban, arról, hogy a FEAMP-al hogyan tudjunk, tudunk e, a statisztikai adatokkal kapcsolatban többet tenni, ezeket kötelezővé lehetne tenni, és talán ki lehetne bővíteni más társadalmi mutatókra is. Mert e, jelenleg csak a foglalkoztatás és a, a társadalmi mutató az, amiket használnak a hasznahalászattal kapcsolatban. Tehát ezért ezért akarnánk más mutatókat is. Nos, ezen kívül és itt lesz majd, ami láthatatlan, tehát itt szükség van, a, a, vagy szó van a segítő családtagokról, vagy élettársakról a halászati vállalkozásokban. Nem akarok most túl hosszan beszélni erről, de itt általában nem fizetett foglalkoztatásról van szó, amelyet nem is jelentenek be, vagy ritkán jelentenek be, tehát nagyon sok olyan e, hagyományos feladat van, e, például administratív munka, stb., amelyeket a nők végeznek végeznek el a bankokkal, a halászati szövetségekkel, mindig a, a nők végzik el ezeket a feladatokat, aztán ők árulják a halat, és a piacokon, vagy máshol árajuk ezeket. Ezen kívül ők javítják a, a hal, hal, hálókat, és ők foglalkoznak a kagylókkal, és a többi. És ezen kívül még nekik is diversifikálni kell, ugyanis nem elegendő a halászatból jövő bevétel, épp ezért a nőknek új tevékenységekre is ki kell tekinteni. Például kis vállalkozásokban, vendéglőkben, dolgoznak, vagy pedig előkészítenek már konyhakész ételeket, aztán a, például mint Galiciában vagy Olaszországban a, a turisztikai halászattal foglalkoznak. Tehát mindenütt jelen vannak a nők, és általánosságban a nők kezdeményezik ezeket a tevékenységeket, nem a férfiak. A férfiak a halászatnál megáll. Tehát épp ezért támogatni kell mindazt, amit hallottunk, majd erről beszélünk később. Mint mondtam, Nincsen társadalmi státuszuk ezeknek a nőknek, elég sok országban ez a helyzet, még akkor is, hogyha európai szinten próbálnak nekik státuszt biztosítani, ugyanakkor nagyon kevés olyan állam van, amely átültette az európai irányelvet a saját jogrendszerükbe, de a gyakorlatban nagyon kevés olyan ország van, amelyeknek sikerült ezt ténylegesen megvalósítani a nemzeti jogban. Tehát az új irányelv lehetőséget biztosít a tagállamok számára, hogy bejelentsék a bizottságnak, hogy átültették-e ezt az irányelvet a nemzeti jogrendszerbe. és azon országok, amelyek nem ültették át, azok jogsértési eljárást, vagy kötelezettségszegési eljárást alá esnek. És vannak határidők, amikor ezeket a különböző cikkeket át kell ülteni. De, mint mondtam, a nemzeti jogba való átültetés azt jelenti -e, hogy valóban megvalósítják -e, tehát a gyakorlatba átültetik-e, és ezzel a nők státusza, helyzete megváltozik például a nemzeti jogban. 98 eh, eh, óta azt látjuk, hogy eh, amikor meghozták ezt a rendeletet, ezt az irányelvet, és önkéntesen lehetett csatlakozni hozzá, és 2008-ban ez kötelezővé vált, és láthatjuk, látjuk, hogy eh, sokkal gyorsabban eh, alakultak a dolgok az, utóbbi, az, az utolsó öt évben. Eh, vannak olyan államok, ahol más módon érik el a nőknek a társadalmi helyzetét. Például Portugáliában őket bejelentik a hatók, hajókon, és ez nekik társadalmi státuszt biztosít, tehát hozzáférhetnek a, szakszervez, a szakirányú szövetségekben a különböző lehetőségekhez. Tehát beléphetnek a szakmai szervezetekbe. És tehát ezek a segítő élettársak, házastársak, amelyeket a nők követeltek, tehát ezt a státuszt ők elérték Görögországban, Olaszországban, stb. A statisztikai adatokkal kapcsolatban van néhány ajánlás. fontos, hogy kötelezővé tegyék a foglalkoztatási statisztikákat. Nem lehetséges, hogy 2013-ban nincsen például a korhoz kötött statisztika. Ez egy nagyon súlyos hiba. Nem tudjuk, hogy milyen korúak, nem tudjuk, hogy milyen az iskolai végzettségük. Tehát, hogyha politikát akarunk ezzel kapcsolatban folytatni, akkor mégiscsak kéne ismerni a, a korát ezeknek a halászoknak, stb. Tehát nagyon fontos, hogy ez minden területen megtörténjen. És miért ne lehetne belevenni ezeket a segítő házastársak esetében is? Hiszen megvannak ezek a statisztikák, csak kérni kellene tőlük még akkor is, hogyha nem teljesek ezek az adatok. A harmadik kérdés, amit megvizsgáltam, megvizsgáltam, olvassák el az ajánlásokat legalább, ez pedig a nőknek a szervezeteivel kapcsolatban. Európai szinten két típus van. Van egy olyan, amely a, a halászásban, a lehalászásban dolgoznak, vagy ezzel kapcsolatos tevékenységekkel. Elsősorban Spanyolországban, Galiciáról van szó, és vannak még más szervezetek, amelyek a feleségeket, az élettársakat hozzák össze. Ezek a hajó tulajdonosoknak és a a matrózoknak, tehát a legénységnek a feleségeit és élettársait jelenti. Tehát ezek a csoportok a, szeretnének beleszórni a döntéshozatalba, és részt venni a társadalombiztosítási csoportosulásokban, és szeretnék, hogy elvis, elismerjék az ő részvételüket a halászatban. A a halászok házastársai, ugyanis nem tagjai e, a férfiaknak a, a szervezeteinek, hanem nekik megvannak a saját szervezeteik, és ezért harcolnak e, a jogaikért, és hogy egyenlőséget érjenek el a halászat terén és hogy láthatóvá váljanak, és hogy növelhessék eh, az ismereteiket, eh, úgy, hogy a nők a különböző országokban kicserélik az ismereteiket. Nyilván vannak problémák is ezekkel a szervezetekkel kapcsolatban. Például vannak a szakszervezetek, tehát a szakmai szervezetek, amelyek a férfiak eh, szervezetei mellett léteznek, és nincsen elég tapasztalat, nem áll elég tapasztalat részükre, hogy hogyan kell egy ilyen szervezetet irányítani. Látjuk, hogy jobban vagy kevésbé jól működnek ezek a szervezetek, tehát nem, tudják, nem tudnak újítani a vezetők köreiben, épp ezért kell őket képezni erre, így tudnak előrelépni. És nyilvánvalóan a legnagyobb probléma az, hogy nem állnak rendelkezésükre pénzügyi eszközök, és néhány országban ezek eléggé lokális szervezetek, és a területi közösségek finanszírozzák általában a, ezeket a szervezeteket, és ahogy minél magasabb szintre megy az ember, nemzeti vagy európaira, ott már nincsen semmi. Tehát épp ezért állnak fel ezek a női szervezetek, hosszú idő kell hozzá, hogy felálljanak, tehát több év is, és amikor volt egy nyilvános meghallgatás a nőkkel kapcsolatban, akkor ez segített, aztán az esély egyenlőség körében is beszélnek a hálózat kialakításról, de tulajdonképpen csak egyetlen olyan ország van, amely a hálózatot finanszírozza, ez Spanyolország. Tehát tulajdonképpen még mindig nulláról kell elindulnunk, és ugyanakkor a spanyol szervezet is tulajdonképpen a halászatban dolgozó nőknek, nőket gyűjti össze, és ez nem egy némze, nők, női szervezet, és most nem tudjuk, hogy magukének érzik-e majd a nők ezt a szervezetet. Aztán a közös halászpolitikával kapcsolatban szeretnék menni, a, beszélni a nők szerepéről. Tehát például 2006 óta léteznek bizonyos halászati szervezetek, amelyek rengeteget lobbiztak az európai szervezetek körében. És a közös halászati politikának a zöld kényvében egyáltalán nem utalnak a, a nőkre. Pedig a nőknek is kell a halászatnak a, az előnyeiről, előnyeiben részesülni, ugyanis a, a kvóták azok vagy a hajókra, vagy pedig a főnökökre vonatkoznak, és a nők azok csak mint házastársak vagy élettársak szerepelnek. Tudom, hogy túl sokáig beszéltem, tehát épp ezért beszélem az EH-nak a négyes tengelyéről, ahol megémlítik a nőket, de ennél tovább kell lépni, tehát fontos, hogy a, ha, a különböző adományoknak a hatása az lényeges legyen, mert egyelőre nem különösebben jelentős, tehát ez az Európai Halászati Alapnak a középidős értékelése, és az értékelést illetően tudjuk, hogy a flag, amely a halászati helyi akciócsoportoknak a szervezete, a négyes tengelyel kapcsolatban értékelést végzett, de ők nem veszik figyelekbe a különböző női, halászatban dolgozó női szervezeteket. Na most akkor csak egy hatástanulmány vizsgálatot szeretnék bemutatni. 55 ilyen flag, tehát ilyen helyi akciócsoport válaszolt, és láthatják ebben a táblázatban, hogy a négyes tengelynek milyen hatása volt a nőkre. Nyilvánvalóan olyan flagok, amelyek még nem tudtak válaszolni erre a kérdőívre. És ahhoz, hogy ez működjön, az gyakorlati szinten is kell, hogy megtörténjen, tehát aktivizálni kell az embereket, és a gender mainstreaming megtörténjen, tehát minden politikába belevigyék a nemek közötti egyenlőséget, nem csak európai szinten, hanem nemzeti és helyi szinten is, mert senki sem látja a nőket, tehát láthatatlanok, kivéve Spanyolországban. Ez az egyetlen állam, amely bebizonyította, hogy tényleg látják a nőket. Tehát kellenek mutatók ahhoz, hogy a különböző alapokat értékeljék, ne később utólagosan lássák, hogy működik-e vagy nem. Tehát a mutatók félidőben mutassák, hogy mi a tényleges hatása ezeknek a, az alapoknak. Elnézést kérek, hogy ilyen sokat beszéltem. Köszönöm szépen a figyelmet. Muchas gracias. Bien, después de este casi exhaustivo. Köszönjük szépen, köszönjük szépen Katyának. Valóban átfogó, kimerítő módon mutatta be, vezette fel a tanulmányt. Most pedig megadom a szót szakértőknek, akiket megkérek, hogy próbálják eh, betartani a hozzászólási időt, különben nem mindenkinek jut majd szó. pedig fontos lenne, hogy még kérdésekre és válasz, válaszokra is sor kerüljön. Most Rosa Chapelle Perez következik Spanyolországból. A Szent Már Alapítványtól érkezett, kérem, hogy ta, próbálja betartani a hozzászólási időt, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr! Főigazgatóasszony, elnök urak, hölgyeim és uraim, ha megengedik, akkor egy kutatóintézet szempontjából közelítenék a kérdéshez, ezért pozitív üzenettel kezdeném. Igen, hosszú még az út előttünk, sok még a tennivalónk, ugyanakkor évek óta dolgozunk a nők a halászatban kérdésén, és bizony azt kell, hogy mondjam, hogy szinte irigykednek majd az emberek arra, hogy mi minden történik ezen a, ebben az ágazatban. Galiciában például elképesztő, hogy milyen sikert sikerült elérnünk. Majdnem, hogy többet keresnek a nők ebben az ágazatban, mint a férfiak. Azt hiszem, hogy nem szabad elhagadnunk a pozitív példákat sem. Nem azt akarom mondani, hogy nincs még tennivalónk, hazudnék, ha azt mondanám, de csak gondoljunk arra, hogy a múltban mi történt. Nos, a nők dolgoztak, a férfiak pedig üléseztek. Ez rengeteget változott. Korábban, amikor a szakértőkkel találkoztunk, akkor csak asztalok, az asztalnál csak férfiak ültek. Ez teljesen megváltozott. A nők is részt vesznek a döntéshozatalban, amikor az ágazatokról van szó. Itt igazi döntéshozatal folyik, és a nők már a kormányzati szinten is részt vesznek ebben a folyamatban. A szakfakultúrában, a feldolgozásban, a különböző szervezeti, szervezési kérdésekben, tehát még olyan területeken is, amelyek korábban jellemzően férfiak által dominált területek voltak, például a halász szervezetek tagságában is egyre nő a nők aránya, ezért az innovációban, illetve a vállalkozó vállalkozásokban is a nők az élen járnak. A halászati ágazat irányításában például a partmenti közösségek életére vonatkozó döntések meghozatalában. Hoznék egy pár példát arra, hogy Spanyolországot milyen helyzet jellemzi. Például azt, hogy a mindennapi életben mennyire jelen vannak a nők, a statisztikában pedig mennyire eltűnnek. Ennek változnia kell. Ami a férfiak helyzetét illeti, ott nem volt szükség változásra, de a nők esetében igazi áttörő változásra volt szükség ahhoz, hogy a helyi közösség életében nagyobb szerepet vállalhassanak. A különböző képzési programok segítségével ők voltak az elsők, akik ebben részt vettek és diverzifikálódhattak. Igazán erős szervezeteket hoztak létre, amelyek könnyebbé tették számukra a hálózatokkal való együttműködést. Egy pár adatot hadd villancsak fel, az előttem szólók már említettek el néhányat. A kajdló szedők esetében 3500 nőről tudunk Spanyolországban, de kevesebb mint 500 férfira. Egy a héthez az arányok tehát. A hagyományos halászatban a nők mindösszesen 1%-ot adnak, a galicia esetében 4%-ot, de ez csak bizonyos statisztikai kiigazítások után igaz. A, összesen két nő dolgozik halászhajón egész uh, Galiciában. A nők hajlandóak részt venni ebben a munkában, és vannak, akik tudnak halászhajókon dolgozni magasan képzett nőkről is beszélünk, de inkább nőket alkalmaznak egy célból, nem, inkább férfiakat alkalmaznak, nem nőket. Egy másik érdekes adat az akvakultúrában 20 ezer férfi, és csak 7000 valahány száz férfi, ugyanakkor a magasan képzett technikusok között a nők aránya jóval magasabb. Hogyan sikerült a nőket ennyire előtérbe helyezni? Először is az európai országos és regionális és a helyi szint támogatásával, például a köztisztviselők próbálták ösztönözni a nőket arra, hogy bátran vállalkozzanak. Amikor a nők azt látják, hogy más nők más régiókban is el tudták érni, amit akartak, akkor megpróbálják azt a példát lemásolni, és a saját szűkebb közösségükben ezzel valamit kezdeni. Az ICO, az Interreg, szociális alap mind-mind segítettek ebben. A networking nagyon fontos eszköz ehhez. A galíciai nők főként a kagylószedők hálózatokat, alapítottak. Amikor ez működött a kagylószedőknél, akkor a háló készítő, hálójavító nők is követték ezt a példát, aztán ez eh, Galiciában, aztán ez elterjedt Spanyolországban, átterjedt Portugáliára, és ez nagyon sokat segít, egy pozitív értelemben vett dominó hatásról beszélhetünk. Ez egy, ez egy eh, szinte járványszerűen terjed, persze pozitív értelemben véve. a diversifikáció terén is nagyon fontos volt a nők szerepe, de az utánam következő szakértő majd hosszasabban is kitérhet erre. Két galicei projektre térnék ki. Az Európai Halászati Alapból kaptak erre pénzt, Itt van például az anyoni eh, kagylószedők eh, esete, akik nem csak kagylószedésről akartak már élni, hanem más felé is akartak terjeszkedni, elemzést végeztek, nem eh, kevés időt, energiát fektettek abba, hogy végig gondolják, hogy mit szeretnének csinálni, egy új helyi kis üzemet alapítottak a kagyló feldolgozásra, a helyi hoteleknek, e, éttermeknek e, szállítják be a terméküket közvetlenül a közvetítő kiiktatásával. A helyi közösség e, köreiben is, például az iskolákban is felvilágosítást végeztek, hogy mennyire fontos és nemes munka ez, amit végeznek. Gracias a esta labor de diversificación y de mejora, de incremento del valor añadido. A kagyló, ennek a kagylófajtának az, az ára, piaci ára e, jelentősen növekedett. Most kb. 5 euró kilónként az az átlag, a galicai átlagot helyben azonban 9 eurót is kap, tudnak kapni egy kiló kagylóért, ami jól mutatja, hogy mennyire jó munkát végeznek. Egy másik példát is hadd hozzak, amit talán már ismernek itt az Európai Parlamentben. Ez pedig egy vajon, megint csak egy nők, női kezdeményezés, kagyló termékeket állítanak elő, a partmenti vidéken élő nőkről beszélünk, akik azt állták ki, hogy ebből a helyi kagylófajtából egyfajta krémet állítanak elő, egy pástétumot amelyet saját maguk dolgoznak fel, és ezt a pástitomot nagyon jó áron tudják eladni. Évek alatt tehát a férfiak által kezdeményezett projektek egyesével, szépen egyesével elhaltak, azonban Susanna által vezetett projekt óriási sikernek bizonyult kiváló munkát végeznek, főként a, a soviniszta férfi domináns megközelítés ellen tudnak hatékonyan fellépni. Itt a következő dián láthatnak egy sajtó összefoglalót, két cikk is megjelent erről. a persze bej rász helyett persze bej rosszként írtak róla, mint hogyha ugye spanyol nyelvben külön szó van arra, hogy kagylószedő, férfi és nő kagylószedő, pincér-pincérnő hasonlósággal, mint a magyar nyelvben, és a, a sajtó is jellemző módon férfi kagylószedők pedig ez egy sikeres női projekt. Következő Eh, dia, hát azt kell, hogy mondjam, hogy a nők eh, óriási mm, tehetséggel rendelkeznek, motiválni tudják eh, a társaikat, brainstorming terén nincs párjuk, ötletek, ötletgazdák között rengeteg nőt találunk, akik ráadásul sokszor nyitottabbak a diversifikációra. Most a nők a döntéshozatalban témára nem is térek ki, hanem inkább csak a kihívásokra. Például az, hogy a generációk közötti átmenet hogyan lehet zöggenőmentes, hogyan tudják továbbadni a jövő generációinak e, ezt a munkát, hiszen kontinuitás nélkül ez nem megy, remélhetőleg a halászati alap továbbra is segíti őket. Sajátos módon a munkahelyi E, vagy munkerőpiaci diszkriminációval még most is meg kell küzdeniük a mindennapokban. A munka és a családi élet összeegyeztetése e, a halászati ágazatban is a mai napig e, igencsak nehéz. Itt van a nők egyenlő képviselete, különböző döntéshozatal és érdekképviseleti szervezetekben, amely sajátos módon nem biztosított. Már a Vatikán is arról beszél, hogy a nőknek egyre nagyobb szerepet szánnak, hát akkor a halászatban nyilván ennek így kell lennie. Mik az ajánlásaink? További képzési lehetőségekre van szükség a halászati ágazatban is, workshopokra, szemináriumokra van szükség, Evans asszony beszélt arról, hogy mennyire fontos szerepet játszhatnak a nők a partmenti, eh, tengerparti közösségek életében. A regionális eh, tanácsadó eh, tanácsok szerepét nem szabad itt alá becsülni, és ezekben természetesen a nőknek hallatniuk kell tudniuk a hangjukat. Azt is vizsgálnunk kell, hogy a közösségi vezérlésű megközelítésben az új európai alapokra eh, vonatkozó eh, megközelítésben hogyan tudjuk a nők szerepét eh, biztosítani. Lássuk most a jövőt. Először is az európai halászati alapban lejrő lehetőségeket nem szabad elszalasztani. A networkingből származó előnyeket, illetve a halászok és a, a kutatók együttműködését és ösztönözni kell. Egy galiciai nőt kérdeztünk egyszer, hogy egy flag projektre miért pályázott. Azt mondta, hogy ha az embernek van egy álma, van egy célja, akkor mindent meg kell tenni érte, nem lehet megállni, nem lehet hátradőlni, mindig újat kell kitalálni, mindig mozogni kell, előre haladni, fejlődni. Azt mondta, hogy ezért kezd egyszer annyi mindenbe, ezért próbálkozik egyszerre annyi mindennel, és az egész szakma és a nők életét javította ezzel. Sajnálom, hogyha túl gyorsan beszéltem, és túl hosszú. Katarina. Köszönöm szépen, most pedig Katarina Viszoka asszonynak adom meg a szót, aki az uszkai lengyel közösségből szárma érkezett. Köszönöm szépen, hogy meghívtak erre a rendkívül fontos vitára itt az Európai Parlamentre, amelynek témája a nők szerepe a halászatban. Férjemmel együtt egy 17 méteres halászhajó tulajdonosai vagyunk, több, már 28 éve a férjem az édesapjától örökölte, különböző halfajtákat halászunk, és ami a nők szerepét illeti a halászatban, és a közös halászati politikát, nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy a halászat csak akkor létezik, hogyha van hal is. És a nőknek a szerepe E tekintetben e, gazdasági ág, ebben a gazdasági ágazatban rendkívül fontos. Ugyanakkor a e, balti tengeri halászati reform az egy fiaskó volt. Ez egy zárt tenger, és a nemzet, nemzetközi szervezetek szerint is egy rendkívül érzékeny ökoszisztéma. Éppen ezért a balti tengeri a halászok katasztrofális helyzetben vannak ezzel a közösségi politikával. Ennek a politikának az volt a célja, hogy védje az ökoszisztémát és a halászatot. Feltétlenül meg kell említenem ezt a kérdést, ami a a közösségi halászati politikával kapcsolatos. Tehát oda kellene figyelnünk, mert eddigi megközelítés a balti tengeren és a balti tenger kérdéseiben oda vezetett, hogy katasztrofális helyzet alakult ki gazdasági és kulturális szempontból egyaránt már egy lengyel halász ezen a helyzen egyszer elmondta, hogy milyen károkat okozott ez a halászatban a különböző hajá, ha, hajóknak. Az ipari halászat a balti tenger ökoszisztémájának a katasztrófáját hozza magával. Amit most tapasztalunk, az az, hogy a tonhalak a tőkehalnak a testsúlya csökken és kisebb, mert egyszerűen túlhalásszák az állományt. Így a tőkehal egyszerűen nem jut kellő élelemhez, és ezért kisebb súlyú. A bizottság nem tesz eleget az ökoszisztéma védelme érdekében, hanem különböző lobbisták érdekeit szolgálja. Tehát ami itt történt, annak nagyon negatívak a következményei, és ezek kihatnak. Ez kihat a természet és, természeti és a gazdasági elemekre is a balti-tengeri halászat területén. A nagy ipari halászhajók ö, szelektivitás nélkül mindent kifognak, ami a hálójukba kerül, és tulajdonképpen sem minőségi, sem mennyiségi ellenőrzést nem tartanak be. Az Európai Unió szabályozta ugyan még a ö, halászhajók zászlóinak a színeit is, és ennél fontosabb kérdéseket is ugyanakkor mégiscsak azt vonhatjuk le következtetésként, hogy a közös halászati politika eredményezte ezt a katasztrofális helyzetet. Túlzott nagy kvótákat engedélyeztek egyes halfajtákra, vagy pedig ezeket túllépték. Más esetekben pedig nem megfelelően járt el a bizottság a szabályozáskor. Szeretném megemlélni a 160-as 2008-as rendeletet, amelyik bizonyos halfajtákat kivonta jelentés kötelezettség alól. Ez azt eredményezi, hogy a teljes halmennyiség nem jelenik meg a különböző statisztikákban és jelentésekben. Ennek következtében az ipari halászati lobbik azda juttatták ezt a térséget, hogy például Dán hajókat alkalmaznak, és ez azt eredményezte, hogy rendkívül ilyen lecsökkent a halálomány, például a tőkehal és más fajok esetében is. 1,6 százaléka a halászati ágazatnak van a munkaerőnek női munkaerő, és azok a halfajták, amiket említettem, mint például a tőkehal, az egyszerűen túlhalászat áldozatai, túlhalászat áldozataivá váltak. Ezért egy külön programot hoztak létre, hogy megmentsék a tőkehalat, de ez is csődöt mondott a norvég ö, halászatot támogatták ezzel, a helyet, hogy igazi tőkehalmentési tervet alakítottak volna ki. A, egyszerűen agonizál az európai halászat, mert a tagállamok többsége nem veszi figyelembe azt, hogy valójában mennyi a tényleges, kif- tényleges kifogott mennyiség. Az eddig hozott intézkedések arra irányulnak, hogy hogy ne legyen látható, hogy mi történik. 2014-re ugye azt tervezték, hogy 59%-kal növekedjen a halászat. Ez is egy nagyon jól mutatja, hogy mennyire nem megfelelő a halászati gazdálkodás. Az Európai Parlament is felelős ebben a nem megfelelő gazdálkodásban. A parlament jelentés úgy vélekedett, hogy ez egy kiegyensúlyozott megfelelő politika a jelentésnek eh, a szerzői mit mondanak ezzel a halászoknak és a eh, halászatban dolgozó nőknek? Az, hogy ezt a eh, balti tengeri katasztrófát ideje lenne komolyan venni, és az ipari halászat a balti tengeren oda fog vezetni, hogy egyszerűen el fog tűnni a halálomány egyszerűen csökkenteni kell a veszélyben lévő halfajoknak a halászatát. Remélhetőleg hozzáértő testületek fognak foglalkozni ezzel az elképesztő helyzettel, és előveszik azokat, akik ezért felelősek. Most azt látjuk, hogy vannak erőfeszítések, a, de mindazonáltal a balti tengeren és más európai országokban is a halászok már beszélnek erről. Október 11-én és 12-én volt egy halászati találkozó Párizsban. Azok a halászok találkoztak, akik a szelektív halászatot gyakorolják, és reméljük, hogy ez egy nemzetközi halászat halászati szervezeten keresztül, amelyek kis mennyiségben halásznak. Reméljük, hogy az új közös halászati politika valódi reformokat fog majd eredményezni. Az eddig erőfeszítések oda vezettek, hogy a tőkehal mennyiség csökkent az európai piacon, reméljük, hogy ez majd változni fog. Köszönjük szépen. Talán egyetörtünk abban, hogy a balti régióban vannak problémák, de hát nem annyira a nőkről beszélt, mint a balti térségről, de biztos vagyok benne, hogy ezek a megállapítások valóban reálisak, tehát elfogadjuk őket. Most Barbara Rodenbön Gercema következik. Egy hollandiai halászasszony. Köszönöm szépen. Először is szeretném megköszönni önöknek, hogy ma alkalmat biztosítottak arra, hogy itt felszólaljak. azzal a kérdéssel foglalkozom, hogy miért ennyire nem láthatók a nők a halászati ágazatban. Hollandiára áll az a megállapítás, hogy, hogy az, azok a halászati ágazatok, tehát a hagyományos és kisüzemi halászat, eh, amelyekben a nők dolgoznak, kevésbé láthatók. Eh, itt a nők és a férfiak mind a szárazföldön, mind a hajókon együtt dolgoznak. Ezek a ö, halászati ágazatok már majdnem kihaltak Hollandiában, és Hollandán kívül igazából nem ismerték őket. Először is néhány képet szeretnék megmutatni. Ez itt a kopoltyú hálóval történő halózás, halászatot mutatja itt ezt, amikor a fél úton van az apálydagály, akkor halásznak ezzel. És aztán itt egy másik képet látnak, amikor gerebjézik a kagylókat, Ezek, ez egy nagyon nehéz munka. Aztán ez a kerítőhálós halázat, a térhal és lepényhal esetében alkalmazzák ezt, és a, itt a ö, hálókat nem rögzítik, hanem lebegtetik, és, és egészen más egy lebegtető, lebegő hálóval dolgozni, ezeket általában másfél méter mélységű vizekben használják. és a rögzített hálós hálók sem mennek mélyebbre. Ez pedig a bukógátas halászat képe. Ez egy nagyon régi halászati módszer. Itt nagyon sokat végeztünk ilyen, de mivel levágták ezt a részt, ezért ez a fajta halászat szinte eltűnt, itt bűzös, bűzös lazacokat haláztak. Ez pedig a kerítőhálós és a horgászbotos halászat, a sügér és a tőkehal esetében, én magam is foglalkoztam ezzel, aztán pedig itt az osztriga gyűjtés képét látják. Tehát mindezek a tevékenységek ugyanazzal a problémával kell, hogy szembenézzenek, és a lengyel kolléganő, aki felhasználta az alkalmat arra, hogy ráirányítsa a figyelmet általánosságban a halászati problémákkal, ugyanis a nők, női halászoknak a problémái ugyanazok, mint a halászatban általában található problémák. A különböző fenyegetések az ökorendszerek és a halálmány romlása, a szennyeződés, a, a tengerparti fejlesztések, a különböző kudarcot vallott irányítás nagyon sok szivattyút használnak, amelyek szintén megtizedelik a halakat, aztán a hagyományos szabályok is eltűntek, hogyan lehet belépni kívülről, az új technikáknak a, bevezetése, mind olyan kérdések, amelyek felvetik annak a kérdését, hogy a kívülről jövő halászok nem feltétlenül tartják tiszteletben az ottani halászközösségnek a szabályait. Aztán figyelembe kell venni azt is, hogy elvesznek, tehát nem lehet többé hozzáférni a különböző halászati területekhez, ugyanis más ágazatok követelik maguknak. A hagyományos halászatok általában sekély területeken működnek, amelyek szárazok, amikor a pály van, és nagyon fontosak eh, ezek a területek természetvédelmi szempontból is, ugyanis nagyon sok vándormadár is eh, található itt. És a hagyományos halászat szempontjából is nagyon fontosak ezek a területeket, mert itt vannak a gyökerei. Tehát ezek azok a területek, amelyek eh, tiltást alá esnek mert például a különböző madarak szempontjából nagyon fontosak. És például kagyló halászat is folyik ott. Aztán van még egy tényező, a, hogy a halászati vagy fogási jogokat is elvesztik, mert ugye kvótákat vezetnek be, és ezekkel a halászati jogokkal kereskedhetnek el is, és a periferális területeken, tehát a peremvidékeken, eh, ahol nincsen sok pénz, ezek a halászati jogok elvesznek, és a gazdagabb régiók kezébe kerülnek. Tehát mindezek a tényezők azt eredményezik, hogy mi tulajdonképpen veszélyeztetett fajjá váltunk, és ebben a régióban nagyon sok félelmet szültek ezek, ugyanis ugye elvesztjük a különböző madárfajokat, és az utóbbi 50 évben azt látjuk, hogy a halászat és a halászati közösségek azok halára vannak ítélve. És ez egy nagyon nehéz helyzetet eredményez mert nem tudjuk, hogy mint faj mennyi idő maradt még számunkra. A nők nagyon fontos szerepet játszanak, nem csak azért, mert együtt működünk a férjeinkkel, az élettársainkkal, nem csak a halászatban, hanem a hal értékesítésében is, hanem mert a nők különös felelősséget éreznek az iránt, hogy a családokban jó hangulat legyen, és nagyon sok időt és energiát töltenek arra, költenek arra, hogy az embereknek a jókedvét megtartsák, a lelkesedését megtartsák. A nő, a férfiak általában megpróbálják, hogy egyszerűen csak folytassák a halászatot minden nehézség ellenére. De a nők, legalábbis az én tapasztalatom szerint, megpróbálnak a problémákon túltekinteni, és új horizontokat megcélozni, oly új kapcsolatokat kialakítani, azért, hogy új lehetőségeket biztosítsanak. Például rövid ellátási láncon felállításán gondolkodnak, és mindez nagyon sok pozitív energiát eredményez, azért, és ez azt jelenti, hogy talán így a halászati közösségeket eh, jobban eh, láthatóvá tesszük, tehát az emberek megismerik őket. Eh, ugyanis nagyon, ha nagyon jó minőségű halat szállítunk például a vendéglőknek, például Amsterdam közepében, amely a hatalom központja, ez azt jelenti, hogy láthatóvá leszünk. Tehát e, minden évben felutazunk északra, hogy az amsterdami piacon értékesítsük a halunkat, azért, hogy az emberek megismerjék és értékeljék a termékünket, és ez ránk is hatással lesz tehát az, emlek, az embereket ezzel emlékeztetjük arra, hogy mi fogtuk ezeket a halakat. Nos, mindezek a gondolatok a nők ötletei, e, tehát a kommunikáció, tehát hogy a halászattal kapcsolatos e, gondolatokat közvetítsék, és az ő szereplőket a halászatban. Köszönöm szépen! Bien. Finalizado esta primera parte. Köszönöm szépen. Az első részét a meghallgatásnak ezzel befejeztük. Amennyiben egyetértenek, ahelyett, hogy most a képviselők és a vendégek között folytatnánk eszmecserét, én azt javaslom, hogy majd a végén kerüljön sor az eszmecserére, amikor az összes előadást meghallgattuk, és akkor majd lehetőség lesz a kérdéseket, válaszokat is meghallgatnunk, de általánosabb jelleggel és talán ez eh, kívánatosabb a munkaszervezés szempontjából. Úgyhogy most akkor térjünk rá a második eh, előadás sorozatra, az Európai Halászati Alappal, és most Monika Borsnak adom meg a szót, aki az Európai Halászati Térségekről beszél a Farnet nevében, és hogy a nők hogyan vesznek részt a négyes elem megvalósításába. Kérem, hogy feltétlenül tartsa be az idejét, hogy időben be tudjuk fejezni. Köszönöm szépen, amilyen gyorsan lehet fogok haladni, és az Axis 4-ről szeretnék beszélni, ami a jelenlegi időszak FFE. Ez, ennek az a célja, hogy a hozzáférési lehetőségekről beszélünk, és elbeszélek, hogy mi az az Axis 4, és hogyan járulnak ehhez hozzá a nők a halászati ágazatban, mit jelent ez, és különböző témák vannak arra vonatkozóan, illetve különböző projektekre, amelyek kedveznek a nőknek. Tehát először is mi az az Axis 4? Ez az Axis 4, ez egy területi megközelítés, aminek az a célja, hogy ágazati kihívásokkal foglalkozzunk, ami a halászati ágazatot sújtja, és ugyanakkor területi kihívásokat is kezeljük ezért vezették be ebben a programidőszakban első alkalommal, és végignéztük azokat a kihívásokat, amelyekkel találkozik a halászati ágazat. Ezek sok esetben a különböző hálózatokkal, szervezetekkel, oktatási szinttel, üzemanyagköltséggel kapcsolatosak, és ezért kell ezzel foglalkozni lentről felfelépítkezésekkel, helyi akciócsoportokkal és a közösségeken keresztül. Itt szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy a nők milyen szerepet vállalhatnak ennek a programnak a végrehajtásban. Egyrészt a közösség és az ágazat között kapcsolatot jelentenek, és ugyanakkor az új halértékesítési módok kitalálásában és egyéb módon is. Tehát nagyon röviden, a helyi akciócsoportok hajtják ezeket végre, és eh, helyi eh, fejlesztési stratégiát dolgoznak ki egy-egy konkrét területre, és egy megfelelő partneri kapcsolatot alakítanak ki. Ez a eh, magán és a közszektor között, állami magánszektor és a közösség is ugyanakkor képviselve van. És amikor a halászatról, halászati ágazatról, kihívásairól beszélünk, akkor ez ugyanaz valójában férfiakra, a nőknek egyaránt. Kétségtelen, hogy a nők is hely, szerepet tudnak vállalni a helyi döntéshozatalban. Például arra vonatkozóan, hogy a pénzalapok hogyan kerüljenek felhasználásra a helyi közösségben a flexek, amiket ugye a helyi halászati akciócsoportok mozgásokat eh, nevezzük, ezek segítenek mozgósítani az embereket a helyi szinten, és a helyi eh, projektek eh, fejlődését is segítik. Ahogy ez már elhangzott, itt a az Európai Parlament tanulmányából is kijelen, kitűnik, hogy az ilyen flag irányítóknak 50%-a nők, és 22% a döntéshozatali szinten is nő alacsonyabb a nőknek általában a jelenlétük a halászati ágazatban. 29% a stratégiáknak a nőkre irányul, és 19%-a a, a projekteknek nő a kedvezményezett, vagy a cél közönsége. Itt megint nem akarom felolvasni az összes intézkedést, amik szóba jöhetnek, de legkülönbözőbb területeket tud támogatni az Axis 4-es program. Meg tudja erősíteni a versenyképességet általában, hozzáadott értéket termelni, a diversifikálást, a hálózatépítést, ilyen dolgok finanszírozhatók az Axis 4-ből. Jelenleg több mint 300 ilyen flags, tehát akciócsoport működik Európában, 21 különböző európai országban. Átlagban 3 millió euró áll rendelkezésre a programidőszakra. Ez jelentős eltéréseket mutat ugyanakkor egy, egy ország, országonként. Van, ahol 1 millió, van, ahol ennél lényegesen nagyobb összegről beszélhetünk. Ez, amivel az Axis 4-es foglalkozik, és amit eddig láttunk az első programidőszakban, amikor kialakult. Már itt is látjuk, hogy milyen ö, projektek születtek, és itt az első el, ö, projektek sikerét látjuk. Három fő terület volt, egyrészt a szervezet és a hálózatépítés, képzés nőknek, és a közvetlen anyagi támogatás, pénzügyi támogatás, ami ugyancsak egy nagyon fontos elem. Ezzel tudják a nők javítani a helyzetüket. Ez gazdasági tevékenység kifejlesztésére, illetve életminőség javításra irányuló támogatások és van egy olyan ö, ö, közeg is, amely segíti a nőket, akik adott esetben nem tudnak még ö, saját maguk üzleti tervet készíteni, akkor ehhez segítséget kaphatnak. Szervezés és hálózatépítés területén látjuk, hogy milyen az Axis 4 a szerepe platformot képezhet, láthatóvá teszi a nőket és a halászati ágazatot, és ugyanakkor a tapasztalat átadást is szolgálja. Például Spanyolországban láttunk olyan helyi ö, szervezetet, amelyeket a halászok feleségeinek hoztak létre, ami korábban ez nem létezett. Például Galíciában nagyon jelentős a nőknek a jelenléte, Andalúziában egy kicsit más volt a helyzet, viszont nagyon sokat merítettek a más térségekkel, régiókkal való kapcsolatokból, és vagy Andalúziában ugyancsak van egy hálózat, amelyik egy kooperációs projekt, hét andalúziai akciócsoportot flexet fog össze, és arra ösztönzik a nőket a halászati ágazatban, hogy indítsanak vállalkozást. Nagyon komoly probléma a Spanyolországban jelenleg a munkanélküliség, és ezért támogatást nyújtanak a nőknek, elmondják azoknak a nőknek a sikertörténeteit, akik vállalkozást indítottak és sikerültek, és ezzel próbálnak más nőket is ösztönözni és segíteni abban, hogy hozzák létre a saját vállalkozásukat, és ezzel jövedelemforrásra tegyenek szert. Hallottuk azt is, hogy a Spanyolországban sokan vannak. Ez persze bizonyos költségeket is jelent, e adott esetben utazási költség, szállásköltséget, és az Axis 4 abban is tud segíteni a nőknek, hogy ezek a költségek fedezésre kerüljenek néhány évvel ezelőtt ide Brüsszelbe is néhány nő el tudott utazni a támogatással a hálózatépítés kapcsán szakmai képesítést is tudtak szerezni egyesek. Ami a képzést illeti, nagyon fontos itt is a különböző tanfolyamoknak a létrehozása, különösen nőknek, például a számítástechnikai tanfolyam, hal kezelés, feldolgozás tanfolyam, menedzsment és adminisztratív tevékenységekre való képzés, illetve Finnországból is volt tanfolyam, illetve Franciaországból, és néhány évvel ezelőtt Brüsszelben is voltak különböző találkozók, és a FLEG fizette azoknak a nőknek a képzését, akik Finnországba mentek el tapasztalatszerzésre. És ezáltal haza tudták vinni saját hazájukba a megfelelő tapasztalatokat, és van a közvetlen pénzügyi támogatási lehetőség nagyon egyszerű projektekre, például az életminőséget segítenek ezek javítani. Ez lehet munkakörülmények, gyermekgondozás, oktatás, környezetvédelmi projektek például alapvető olyan berendezések, amelyek például osztályozó vagy válogató gépeknek a beszerzése, amik a munkát segítik, vagy kis hajó, amelyik a partra szállítást segíti, vagy megfelelő kosarak és egyebek beszerzések, oktatási központok, ahol vagy például a wifi antennáknak a kialakítása, azért, hogy a hajón lévő személyzet kapcsolatban tudjon maradni a családdal. Általában a számítástechnika előmozdítása egy fontos kérdés, és az internethez való hozzáférés a halás családok számára, ami segítheti, hogy a családtagok egymással kapcsolatban legyenek, akkor is, amikor a tengeren vannak. Továbbá fontos még a közétkel a gyermekellátási szolgáltatások és végezetül a pénzügyi támogatás a gazdasági tevékenységekhez. Itten olyan dolgok vannak, amikről már volt szó. Hozzáadott értéket próbálnak adni a piacra jutásban, a közvetlen értékesítésre, vagy ahogy hallottunk Rosella Csapelától, a Spanyolországban is vannak ilyen kezdeményezések, vagy megnövekedett a halászati termékeknek az ára azáltal, hogy megismertettük ezeket, tehát különböző marketing információk tudnak ebben segíteni, kóstolási találkozókat szerveznek, és ahogy hallottuk Hollandiában is, nagyon sokszor a nők kezdeményeznek ezeken a területeken, és új termék elhelyezési stratégiákat keresnek. Fontos a feldolgozás területe is, ami ugyancsak inkább a nők foglalkoznak ezzel. És fontos a diversifikálás az, hogy például a halászhajókat turisztikai célokra is lehet használni, kis szállodák kaphatnak támogatást, átalakítják adott esetben a családi házat kis szállodává, és akkor például a halászoknak a felesége is, felesége is tudnak dolgozni. Vagy egy másik olyan dolog, ami például egy halászoknak a lányai hoztak létre egy fagylaltozót. Ez olyan területeken fontos, ahol nagy a munkanélküliség, és ez azt jelenti, hogy a halász családokban a lányok egy új tevékenységet honosítottak meg. Végezetül megint csak azt mondhatjuk, hogy a nők vezérlik a változásokat, az újításokat, nagyon sok esetben rugalmasabbak a nők, és sok lehetőséget biztosítanak a halászati közösségek, foglalkoznak olyan kérdésekkel, amikről itt hallottunk, a szervezeteknek a jobban láthatóvá teszik, részt vesznek a döntéshozatalban, és a döntéshozatalban is részt vesznek, mire költsék a meglévő anyagi forrásokat, és a saját maguk is, is fontos, hogy pénzügyi forrásokhoz jutna, juthassanak, hogy meglévő vagy új gazdasági tevékenységeket tudjanak folytatni. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen a hozzászólást, és most pedig még marad egy fél óránk, fél óra arra, hogy megbeszéljük ezt. Most pedig átadnám Gustafsson kollégámnak az elnöklést, mert ezt a harmadik panelt ő fogja elnökölni, és ő fogja a vitát is megszervezni. Köszönöm szépen, nem túl sok időnk van, és a fő hozzászólókat kérem, hogy fogják rövidre mondani valókat, nem lesz igazán időnk, és be kell, hogy fejezzük 18 óra 30-kor, mert a tolmácsainknak 18.30-kor lejár a munkaidejük, tehát nem lesz tolmácsolás. Most, hogy ezt elmondtam, átadom a szót Rosas Eszterász asszonynak. Köszönöm szépen, elnök úr. Hölgyeim és uraim, a női hálózatok és szervezetek a halászatban, ez, ez nagyon érdekes téma. Három dolgot mondanék el, az időszorít ennek ellenére. Az egyik az, hogy láthatatlanok a nők ebben az ágazatban, ez többször elhangzott, arról beszélünk, hogy a halászati ágazatban a nők láthatatlanok eltűnnek. A FAO szerint 2008-ban közel 45 millióan dolgoztak a primer halászati ágazatban, teljes vagy részleges munkaidőzben. Ennek 10, ezen emberek 12%-a nő volt, sajnálatos módon azonban azokat a számokat, nőket számították ide, akik bejelentett munkavégzést folytattak, tehát a társadalombiztosítási erőlékot fizettek. Nagyon sok nő, ahogy említettem, láthatatlan maradt. Az élettársak, feleségek, családanyák által végzett munka a családi vállalkozásban láthatatlan marad a statisztika számára. Annak ellenére, hogy ezek a, a nők a helyi közösségben, a családban központi szerepet játszanak, már csak azért is, mert gyakran amíg a férj halászik, addig a papírmunkát ők viszik, a banki ügyeket ők intézik, ők a, a, az eladásért ők felelősek. Ezért fontos, hogy láthatóbbá váljon az a rengeteg munka, amit a nők végeznek, A 2003-ban módosított 86603-as európai rendelet megpróbált ezzel valamit kezdeni, hogy jogi státuszt kapjanak ezek a nők, hogy szülési szabadságot vehessenek ki, hogy ez idő alatt valaki átvegye a helyüket, hogy nyugdíjat kapjanak, TB biztosítását a fedettek legyenek. Ez a life partner definíció az élettárs definíció, hogyha a nemzeti szabályban, szó, nemzeti jogban elismerik ezt a fogalmat, akkor a házastársakhoz hasonló elbánásban részesülnek az élettársak, és ebben az esetben, ami több országban nagyon jó eredményeket hozott. Pontos jelzőszámaink nincsenek, arra vonatkozóan, hogy pontosan hogy alakul a nők aránya a tagállamok, tagállamról tagállamra Nagy a különbség például az ír 30% és a lengyel 60% között, meg bízható adatokkal sajnos mondom, különböző szektorokban és tagállamokban nem rendelkezünk. Nagyon fontos lenne, hogy lássuk, hogy a nők aránya, illetve a foglalkoztatás aránya hogyan alakul a halászaton belül, például a feldolgozásban, az esetleges eh, halászatban, a, a hal kifogásában, marketingben és így tovább. Ezek alapján tudnánk megbízható eh, számok alapján tudnánk igazi döntéseket hozni. Ezek hiányában nehéz biztosítani azt, hogy a nők egyenlő elbánásban részesüljenek. Norvégiában és Írországban hozták létre az első ilyen szervezeteket, amelyek javították a kommunikációt a nők, illetve a tengeren halászó férfiak között. De aztán az ilyen első női szervezeteket követően megváltozott a cél, megváltozott a működés, és a halászati ágazat túlélésére került a hangsúly, annak érdekében eh, a nők eh, jogi státusza javuljon. Hallottuk a galiciai szervezettől is, hogy pontosan eh, hogyan alakul a helyzet. Azt láthattuk, hogy fogakrömmel harcolnak a változásért, azért, hogy a kihívásokkal valahogy szembenézzenek. Ezen szervezeteken keresztül óriási eredményeket sikerült elérni. A baszk és galíciai szervezetek azt hiszem, hogy igazán példamutatónak számítanak hiszen a nőket segítik abban, hogy elérjék a céljaikat. Nyilván mindannyian hallottak már az Aktea eh, névre hallgató európai hálózatról, amely a halászati női szervezeteket egyesíti, egy igazi európai ernyőszervezetről van szó, már csak azért is, mert ezek a női szervezetek nehezen jutottak finanszírozáshoz, támogatáshoz, azonban az Aktea összefogta őket, sokat segített, és a mai meghallgatás is kiváló alkalom arra, hogy a, az érintettekhez szóljunk, eh, és megértessük velük, hogy mennyire fontosak ezek a női szervezetek a halászati ágazatban. A közösségi vagy közös halászati politikában sem lehet eléggé hangsúlyozni a nők szerepét, a kohéziós alapokról eh, a szociális alapról, a halászati alapról folynak a viták, hogy következő években hogyan alakuljanak. Az kondicionalitás, az ex ante, az az előzetes kondicionalitás a szakértők számára egy jól ismert kifejezés, az azt jelenti, hogy milyen feltételeket, előzetes feltételeket támasztunk. A női Esélyegyenlőség egyike ezeknek a diszkriminációmentesség biztosítása, főként a fogyatékkal élők és a fogyatékkal élő nők esetében hangsúlyosan jelenik meg ezekben az új alapokban és programokban, mert az vonatkozó ENSZ egyezményt tiszteletben kell tartani annak érdekében, hogy bárki hozzáférhessen ezekhez a forrásokhoz, pénzekhez, ezzel erősítjük a nők szerepét a közös halászati alap végrehajtásában, és ennyit szerettem volna elmondani, és végezetül köszönöm a szervezőknek, a Halászat és a Nőjogi Bizottságnak, hogy ezt nagyon fontos és érdekes eseményt alá hozták. Köszönöm. Eh, Köszönjük ezeket a kedves szavakat. Nagyon fontos kérdést vetett föl, ami a láthatatlanság kérdése. Nők eltűnnek a számok mögött sajnálatosan nem csak a nők láthatatlanok, vagy nem csak a halászati ágazatban láthatatlanok, jó néhány másik ágazatról, szektorról ugyanez elmondható. Ez áthatja egész társadalmunkat. Következő hozzászólunk. Krisztin Eszkelié, akinek meg is adom a szót, parancsoljon. Hölgyeim és Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim. Figyeltem arra, hogy Portugália hogyan került bele az új európai gazdasági közösségbe 1986-ban meg az országnak az volt a program, programja, hogy a kikötői berendezésekbe fektessen pénzt. A modernizálása a struktúráknak, a gépesítés, a számítástechnikai bevezetés csökkentette a hallal való foglalkozást, és a munka teljes átszervezését eredményezte. Férfiak, nők között új meg, megosztás jött létre, és a nők kiestek, és a halász feleségek általában feladták ezt a tevékenységet, és inkább a turizmus területére mentek át. Itt látható, hogy a hagyományos tevékenységek hogyan alakultak el. Ez például Nazaréban volt így Portugáliában, látható baloldalon azok a tevékenységek, amik a halászattal kapcsolatosak, halászat, a hal, partralakása, középen pedig azt látható, hogy 86-ot megelőzően mi mindennel foglalkoztak a nők. Ugyanezeket a tevékenységeket 86 után a férfiak vették át. Ugyanakkor ez a táblázat az Európai Unió más államaira is ö, ö, alkalmazható, Franciaországra, Görögországra, Spanyolországra és természetesen Portugáliára, mindazon országokban, ahol a nők ö, a halászatban és az akvakultúrában című programban részt vettek. Nagyon sokszor ugye a, a nőkre ö, összpontozunk, ez a negyedik keretprogramból került finanszírozásra. Nagyon jól tudjuk, hogy a legtöbb halászati közösségben a nők tevékenysége ugyan nem igazán elismert, de mégis alapvetően fontos a túlélés szempontjából. Amikor Madeirába megérkeztem 97-ben, akkor azt láttam és tapasztaltam, hogy egyszerűen a nők eltűntek a terepről, holott a 2011-es statisztikák azt mutatják, hogy azért mégiscsak 25 halász nő is létezik. Elnézést mondja, szóltak a hölgynek, hogy túl gyorsan beszél a halász szak, közösségek és egyebek nem igazán tudták még csak a nevüket sem megemlíteni. Az Azori szigeteken a halásznők és a halász feleségek még mindig vannak. A statisztikák szerint 141 halásznő van, és 12 nő, mint főnök működik, de még meddig? és a portugál szigeteken nagyon aggasztó a helyzet, ahogy ha megnézzük az Asszori sziget és Madeira összehasonlítását. Minden egyes évtizedben az aktív helyben lakó lakosságban a halászok aránya csökken. Azt is látjuk, hogy nem fizetett családi munkavállaló hogyan áll, és hogyha lebontjuk nemekre, akkor azt is látjuk, hogy 21 munká, dolgozóból 21-ből 17 férfi és 4 nő. 8 szakmai szövetség is van, ezek közül az egyetlen olyan szövetkezet Madeirámból azt mutatja, hogy egy tagja van, aki nő lenne, de ott is tulajdonképpen a férje képviseli. Ez azt jelenti, hogy a különböző megbeszéléseken, értekezleteken sosincs jelen ez a hölgy. Én szeretném hangsúlyozni, hogy egyetlen egy például hímző szervezet sincs például, holott ez egy hagyományos tevékenység Európában. De egy más európai országokat megnézzünk, az összes nőnek hasonló problémáik vannak, és mindegyik aggódik, hogy mi lesz az ő szervezeteikkel, és hogy milyen jövőt tartogat számukra Európa. Ezért jött létre a FAM program, és hozzák létre az ATKEA európai programot. Ennek célja, hogy támogassa a nőket a küzdelmükben, és segítse a jelenlétüket, illetve politikai, intézményi szinten, illetve a halászatban és az akvakultúrában, valamint megvédjék a jogaikat, hogy például adott esetben a családi vállalatot képviselhessék a döntéshozó szervezetekben. Tehát a FAM program célja az volt, hogy kollektív fellépését segíti a nőknek, és olyan szervezeteket hoz létre, ahol ezek nem, szere, nem léteztek, illetve segítse a tapasztalatcserét és az európai építkezést. Milyen eredménye volt az ATKEA-nak? A táblázatban láthatjuk, egy, az egyes táblázatban baloldalt, hogy ez a hálózat létrehozott nőszervezeteket Görögországban, Olaszországban és másút, a jobb oldali a kettes táblázatban, pedig azt látjuk, hogy milyen már meglévő szervezetek vannak, amelyek összefogtak. 2010 óta azóta, azonban nem jött létre találkozójuk ezen szervezeteknek, ezért ma nagyon nehéz lenne bármiféle információt adni ezekről. Mit állapíthatunk meg? Egyrészt melyek a a FAM hálózatnak a tagjai. Vannak az európai szervezetek ált, intézmények által szervezett tanácskozások, mint például ez a meghallgatás, vagy az Európai Halázati Alap szervezítőnként találkozókat, de ez nem elegendő. Ma is láthatjuk, hogy például a galiciai szervezet nincsen jelen, tehát ez mutatja, hogy milyen korlátok vannak. Mik lehetnek az ajánlások? elengedhetetlen támogatni a női szervezeteket a tevékenységükben, nem csak azzal, hogy képzési programokat valósítunk meg, szervezet irányításban, hogyha már ilyen szervezetek vannak, hanem pénzügyi támogatás is szükséges, hogy a projekteket különböző projekteket tudjanak véghez vinni olyan eh, szervezetek esetében, amikor még eh, nagyon kezdő lépéseiket teszik ezek a szervezetek, például Portugáliában. Alapvetőek a hálózatok, de arra is fontos odafigyelni, hogy a már meglévő szervezetek fent tudjanak maradni azok a szervezetek, amelyek maguktól jöttek létre, nagyon nehezen tudnak csak megélni, hogyha nincs megfelelő veszít, vezetésük. Az ATKEA ebben e, e, e, szerepet játszott, és az aktea tudja segíteni. Az önkéntes munkával mindössze nem tudja az aktea finanszírozni például az újságját, és még kevésbé finanszírozni a különböző nyelvekre való lefordítást, illetve nem tud meg tanácskozásokat szervezni, ahol a nők találkozhatnak és meríthetnek, erőt meríthetnek a tevékenységüknek a folytatása. Az is, hogy Katya Van Gudes említette, egy, egy korábbi, megemlíteném, hogy egy korábbi meghallgatáskor Mária Manaki biztos asszony ö, vállalta, hogy segít egy európai hálózat létrehozásában, de az elmúlt két és fél évben semmi sem történt. Végezetül meg kell adni a nőknek az eszközöket, de saját magunknak is, hogy az európai célkitűzéseinket elérjük, és végezetül pedig azt javasolnám nagyon határozottan, hogy ne felejtjük el kiterjeszteni a tevékenységünket az európai ország, kelet-európai országokra is, olyan Európai Unióban, amelyik egyre jobban terjeszkedik. Köszönöm a figyelmüket! Nagyon szépen köszönjük! azt is köszönjük, hogy tájékoztatott bennünket a létező és nem létező vagy jövőbeni hálózatokról. Utolsó előadónk Isaura Pinheiro Esperon asszony, aki a baszk halászokat képviseli. Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim! Először is köszönöm, hogy ezt a nyilvános meghallgatásra, erre a nyilvános meghallgatásra meghívtak, mert reméljük, hogy eh, a nők halászati iparban e-, betöltött szerepéről tudunk itt beszélni, és köszönöm, hogy ezért meghívtak, és eh, hogy támogatják a baszk eh, halászatban dolgozó nőket. A Baszkföld hit, eh, történelme nyilvánvalóan nagyon eh, gyakran kapcsolódik a tengerhez. Nagyon sok nő a tengerből és a tenger mellett él, és szeretném, hogy elismerjék ezeket a nőket. 2007. december 1-én a, eh, a kantabrai nők egy része összeült azért, hogy az ágazatban lévő jogaikat követeljék. Hat év óta dolgozunk ebben az Egyesületben, és különböző diakat is nyertünk különböző intézményektől, de még mindig nagyon sok hosszú utat kell megtennünk azért, hogy a társadalmi és a foglalkoztatási eh, feltételeken javítsunk, és hogy elismerjenek bennünket. A Baszkföldön három ilyen szervezet van, amely képviseli a nőket, a csomagolók, a, tehát az Empacadores, a Nescatillas és a Rederas, tehát a hálójavítóknak a szervezete. Én egyiküket képviselem, és van két másik kollega, akik ezeket a ágazatokat képviselek. Ezek nagyon különböző ágazatok, ugyanakkor van egymáshoz közük is. Megmagyarázom, hogy pontosan milyen problémákkal kell szembenéznünk. Nézzük a Nescatillákat ezek olyan nők, akik a feleségei, vagy nővérei, vagy lányai a tengerészeknek, akik a hajókhoz lemennek a kikötőbe, amikor megérkeznek a férfiak. És ők gondoskodnak arról, hogy a férfiak megfelelően el legyenek látva, amikor újból a tengerre indulnak. Ez egy nagyon régi foglalkozás, de nagyon sok probléma van, mert a hajókat megsemmisítik, és nincs munkája ezeknek a nőknek. Aztán vannak a neszkatíjáz, akik a hálókat javítják, vagy még egész egyszerűen új hálókat is előállítanak. Nagyon kemény a munkájuk, tulajdonképpen csak néhány hónapot dolgoznak egy évben, és e, elsősorban vonóhálókkal e, gondol, dolgoznak, e, és nagy, nincsenek, nincsen meghatározott munkaidejük, és az különböző eszközeiket és nehezen lehet találni. Na most akkor a csomagolók, azok csak bizonyos kikötőkben dolgoznak, mert csak bizonyos hajókkal kapcsolatos a munkájuk. Amikor megérkezik a kiköt a hajó, a, és eh, a partra viszik a, a eh, halakat, akkor meg is megmérik, osztályozzák őket, és, eh, és felkészítik az értékesítésre. Aztán meg kell mérni a halakat is, ez éjszaka kezdődik, azért, hogy hajnalra minden készen legyen. És láthatják, hogy a Demára kikötőben ez nagyon sok problémát e-, e, okozhat ezek, mélytenger, ezek a hajók mélytengeri halászatot e, végeznek, és a jövőjüket illetően nagyon sok a bizonytalanság. Ezek a fajta munkák, mind olyanok, amelyeket a nők végeznek, és az emberek nem látják ezeket a nőket, nem ismerik a munkájukat, és általában a foglalkoztatási törvények nem vonatkoznak ráluk. Persze javultak már a körülmények, de azért a munkahelyi körülmények azok nem változtak a különböző szakmai kategóriákat illetően kell még sokat tenni. A nők nem sokat keresnek, és ahogy gondolhatják is, az, a fiatalok azok nem igazán akarják ezt a munkát végezni. A az egészség, munkahelyi biztonság szempontjából rossz a helyzet. Mint mondtam, nincs meghatározott munkaidő, és hat, rengeteg munkát kell végezni és senki sem értékeli ezt a munkát. Az utóbbi hat évben nagyon sokat tudtunk elérni, különösen a hálójavító kollégák a jobb körélményeket értek el, képzettséget illetően, akkor a munkahelyi biztonságot illetően. Most már van, tehát hálójavító bizonyítvány is, tehát megvan a szakképesítés. Aztán kényelmes munkaruhát biztosítanak számukra de még mindig vannak nagyon komoly kérdések, eh, amelyeket illetve 2007. december 1 óta nem tudtunk eredményt előlni. Először is szeretnénk, hogy elismerjék a szakmánkat, és szeretnénk, hogy megfelelő szakképészben réteszítsenek. Most már ugye van a hálójavítóknak bizonyítványa, de reméljük, hogy a csomagolóknak és a neszkatiáknak is sikerül ugyanezt elérni. Szeretnénk, hogy a tengeri munkával kapcsolatos szabályok ránk is vonatkoznak, tehát hogy a nők hamarabb nyugdíjban mehessenek, mivel nagyon kemény munkát van, végeznek. Hát nagyon szép szavakat hallunk, de hát a gyakorlatban semmi sem valósult meg megvannak különböző foglalkozási betegségek, amelyeket szeretnénk, hogy elismerjenek. E, mert egyszerűen még a munkákkal kapcsolatos betegségeket nem ismernék. Szeretnénk, hogy a társadalmi gazdasági intézkedéseket is elismernek, mert vannak az év során olyan időszakok, amikor nincsen munka, és szeretnénk, hogy a biztosítás vonatkozna ezekre a nőkre is, akiknek ilyenkor nincsen jövedelmük. Tehát társadalom biztosítási helyzeten javas, javítani kellenek. Tehát kérem, működjenek el, együtt velünk, hogy előre lépjünk. Szeretnénk, hogyha e, bennünket is elismernének az ágazat munká, munkatársaiként, hiszen mi valóban dolgozunk ezekben az ágazatokban. Az utolsó megjegyzésem az, hogy Szeretnénk, hogyha a halászati ágazatban dolgozó nőket figyelembe vennék, amikor az európai halászati politikát állítják össze. Szeretnénk, hogyha mi is részesei lennénk e- e- ezeknek az intézkedéseknek, hiszen nekünk is e, a különböző fórumokon szerepet kell játszanunk, amikor a halászat jövőréről döntenek. Ugyanis ennek az ágazatnak mi is szerves részei vannak. Mi örömmel dolgozunk együtt, működünk együtt önökkel, hogy jobban láthatóvé tegyenek, tegyük magunkat, azért, hogy javas, javíthassunk a társadalmi és foglalkoztatási feltételeinken. Szeretnénk, hogy elismerjék a foglalkozásunkat. 2007. december 1-én egy nyilatkozatot adtunk ki, és szeretnénk, hogyha láthatóvá válnánk. Köszönöm. Köszönjük szépen, hogy ismertette a baszkföldi helyzetet. Nagyon fontos kérdéseket vetett föl, a kívánt eredményeket illetően. Néhány percünk maradt csak nagyon rövid kérdésekre és válaszokra. Megpróbálom irányítani, de tényleg maximálisan egy perces kérdések lehetnek, mert csak két-három képviselőre jut idő, és egy percben korlátozom a válaszokat is. A tolmácsok is keményen dolgoznak, és nekik is szükségük van pihenésre. Parancsoljon az első hozzászóló. Well, I've learned. Köszönöm, elnök úr. A kagyló pástétomról még sosem hallottam erről. ha több, több kagylópástétomot fogyasztunk, akkor kevesebb halat kell fognunk, ez sokat könnyítene. Nos, komolyra fordítva a szót, a nők a mezőgazdaságban vita nagyon furcsa kérdésekhez vezetett az Agrárszakbizottságban, így aggódva jöttem ma ide. Emlékeztetnénk mindenkit arra, hogy a mezőgazdaságban és alászatban nagyon jellemzően családi gazdaságokról beszélünk. Én, nekünk is van egy családi gazdaságunk, három fiam van, én jól ismerem, hogy ez hogy működik a családi vállalkozás. Hogyha kvótákat vezetnénk be mondjuk az állatorvosok körötében, akkor a, a, a, lehet, hogy elvesztenék az állatokat. A halászatban megint csak napokra, hetekre elmennek otthonról a halászok. A nők ezt nehezebben viselik, mint a férfiak. Ez természetes. Azt hiszem, hogy ez az extra bürokrácia nem fog javítani a helyzeten a brit halászatra negatív hatással volt csak az Európai Unió, és a nemi esélyegyenlőség terén jogszabályokat elfogadni szerintem nevetséges. Roppant érdekes, amit mondott, mondja az elnök. Parancsoljon, Kolaka úr. Köszönöm, elnök úr, hogy én is szót kaphatok. Sajnálatosan hallom, hogy csak egy percünk van a kérdéseket föltenni. Ilyen fontos meghallgatás végén. Így érdemű vita, hogy alakulhat neki. Így csak egy megjegyzést tennék mindösszesen. Elméleti és gyakorlati megközelítést is lehet alkalmazni a nők a halászatban témájára. Emléletileg bármi lehetséges, gyakorlatilag azonban azonban például Lengyelországban a halászatban alig találunk nőket. A kis halászati cégek pedig teljesen tönkre mennek. Nem akartam ezzel a példával előjönni, de ahogy azt ma hallottuk, a nők szerepe, hát hogy is fogalmazzak. Gyakran annyiban kimerül, hogy egy fagyizót működtetnek. Viszacka asszonyhoz lenne két kérdésem. A Baltiku niezwykle trudną. A balti tenger térségében nagyon nehéz helyzetben van az egész ágazat. Hogyan látja a nők helyzetét a halászatban? A, a kérdésem pedig eh, Barbara Rodenburg ércémához. Nagyon kevés nőt érint ez a kérdés, de ön szerint miért van az, hogy a nőknek ilyen kicsi a képviselet ebben az ágazatban? Gracias, presidente. De manera breve para dar las gracias. Köszönöm, elnök úr, mondja Bilbao Barándiká asszony. Nos, köszönöm a három baszk kollégának, akik megtiszteltek bennünket a jelenlétükkel. um, sajnálatos módon nem tudtam az elejétől fogva részt venni a meghallgatáson, mert a közlekedési szakbizottságban kellett szavazáson részt vennem, de mindenki arról beszélt, hogy a nők nélkül, nők nélkül nem lenne halászat, hiszen annyiféle módon segítik ezt az ágazatot. Ugyanakkor Monica Birchhez fordulok, különböző finanszírozás különböző fajtáiról beszélt, a különböző európai szervezetek tisztában vannak azzal, hogy milyen finanszírozási források állnak lehetőségre, illetve ön szerint hogyan lehetne javítani a helyzeten, hogyan lehetne ezt a fajta információt eljutatni mindazokhoz a nőjogi szervezetekhez, amelyek évek óta azon dolgoznak, hogy az európai halászatban a nők szerepe javuljon. Isaurához, Iszaura Pinheiro Esperonhoz fordulok. Beszéltél arról, beszélt arról, hogy mi Európában mit tettünk és mit nem. De igazából az Európai Parlament nem figyelt oda igazából azokra a módosítókra, amelyek például az európai halászati alapot próbálták megfelelően alakítani, egész egyszerűen ezeket elvetették a kollégák. A TB járulékról beszélt, eh, illetve az egészségbiztosításról. Kérdésem egyszerű, a minisztériummal, a spanyol minisztériummal kapcsolatban állnak-e, és petíciót, panaszt benyújtottak-e a galiciai nők eh, nevében. Köszönöm, Romevai Rueda úr. Very simple as well. Eh, Én is nagyon rövid leszek, elnök úr, és ebben az egy percben spanyolul eh, említenék meg pár fontos kérdést. Szerintem vannak azért itt fontos témák, amelyekről nem beszéltünk. Hangsúlyozni szeretném ugyanis, hogy mennyire fontos, hogy megszüntessük ezt a jelenlegi helyzetet, miszerint a nők láthatatlanok a halászatban, nem csak statisztikai szempontból. Hogyan tudjuk megcélozni például a nőket finanszírozással, hogyan tudjuk meg segíteni például a kagylószedőket, vagy a hálójavítókat, hogyha ha ők a statisztikai hálón nem akadnak fel, ha élhetek ezzel a képpel. Vannak fontos kezdeményezések, de nem minden tagállam veszi komolyan ezt a kérdést, azt lássuk be. az Európai eh, Tengerügyi és Halászati Alappal kapcsolatban. Most folyik a vita a következő pénzügyi időszakra vonatkozóan, ehhez azonban tudnunk kell, hogy kit kívánunk megcélozni ezekkel, mihez viszont arra van szükség, hogy tudjuk, lássuk pontosan, hogy kik is a, a szereplők, a, az érintettek, a résztvevők, hiszen különben a különböző meghozott intézkedésekkel mellé nem találjuk el a kívánt célpontot. Dolores is emlékeztetett bennünket a legfontosabb elemekről, amelyek majd mind megjelennek az ő jelentésében. Köszönöm. Mindenkinek nem fogok tudni szót adni. Egy percünk van még. Mielőtt Viszocka asszonynak adom meg elsőként a pośle za zadanie pytania. No cóż, jeśli chodzi o rybołówstwo w Polsce, jeśli... Köszönöm szépen. A kérdés, amit feltettek, az arra vonatkozik, hogy a Lengyelországban milyen. Hát, hogyha nem állítjuk le az ipari halászatot a balti tengeren, akkor nem lesz jövője a halászatnak, mert nem lesz halálomány. Ez, tisztában vagyok ezzel egyszerűen nincsen ö, tudomány, nincs ö, bizonyít, tudományos bizonyosság arról, hogy mi történik a tőkehal és ö, a ö, lazac és más ö, halak is egyszerűen teljesen eltűntek a balti tengerből. Ha nem változtatunk a politikánkon, a balti tengeri halászati politikán, akkor egyszerűen nincs jövő. Ami a diversifikálást illeti, Lengyelországban eh, nincs igazán választási lehetőség. A turizmus az összesen másfél hónapot eh, jelent tevékenységben, tehát az embereknek eh, friss halat szeretnének enni a tengerpalan, nem akarnak Norvégiából importált halat enni. Tehát nem látok jövőt a nők számára a halászati ágazatban, a balti területen, illetve Lengyelországban. Köszönöm szépen. Nagyon kevés nő van, akik aktívan dolgoznának a tengeren ebben az ágazatban egyszerűen azért van ez, mert hát egyrészt nagyon sokszor van gyerekük a nőknek ezekben a családokban, és a tengerészek ott hagyják a családot, a családi otthont hosszú időre, tehát valakinek otthon is kell lennie, a gyerekeket kell nevezni, felügyelni, hogy menjenek iskolába, és így tovább. A másik közbeni halászat a kis hajókon van, ahol vannak ugyan nők, nagyon kevesen, de mégiscsak vannak, akik a belvízi hajózásban is részt vesznek partmenti hajózásban. Vannak azok a halásznők, akik aktívak a halászatban. És itt csatlakozom ahhoz, amit a lengyel kollega nőnk mondott, úgy gondolom, hogy mindenképpen lehetővé kell tenni a halászatot, hogy igenis legyen munkahely a halászati ágazatban. A tőkehal és más halfalak esetében is biztosítani kell a halálomány fennmaradását és a kisléptékű halászat lehetővé váljon, vagy maradjon a jövőben is, ha azt akarjuk, hogy legyen halászat. És bizonyos intézkedéseket kell hozni, mert egyébként valóban kockázat van. Um. Okay. So regarding the, um, the question reg- um, about association ami a ö, nőszervezeteket és az egyéb szervezeteket illeti, hogy a nőszervezetekkel ö, anyagi forrásokkal rendelkeznek. Hát nagyon nehéz megválaszolni ezt a kérdést. Minden egyes szervezetről Európában tudom, hogy kapcsolatban vagyunk az atkával, és az elmúlt évben is kapcsolatban voltunk velük, és rendszeresen adunk ki különböző információkat arról, de az, hogy az összes nőszervezet, a, melyik a halászati területen működik, azok mind tudnak ezekről a lehetőségekről, ezt nehéz lenne megválaszolni. A helyi akciócsoportok, próbáljuk megismertetni ezeket az alapokat, de még nagyon sok munka van, de olyan országokban, ahol a nők prioritást képeznek, ott általában a flexek, ezek az akciósoportok rendkívül aktívak, és bevonják a nőket is a döntéshozatalban, és a nőszervezetek potenciálisan projektszervezők vagy vezetők is lehetnek hogyan lehet itt javítani a helyzeten. Nyilvánvaló, hogy az Európai Uniónak is van itten szerepe, többek között abban, hogy segítik az olyan hálózatokat, mint az ATKE a finanszírozással is, és a tagállamok is tehetnek ezt azt, például, hogy a szelekciós kritériumaikat úgy állítják be, hogy a nemi kérdések is megemlítésre kerüljenek a stratégiákban, és javítsák a finanszírozási lehetőségeket. Vannak országok, ahol a nők nőknél ugyanolyan helyzetben vannak, mint a férfiak, és a nőszervezetek ugyanúgy képviselve vannak, vagy viszonylag jól képviseltetik magukat és tulajdonképpen pozitív is lehet adott esetben, hogy ez egy nagyon országfüggő is, országonként változó a helyzet. Köszönöm. Elnézést! Nem csend sajnos időnk tovább vitát folytani, természetesen egyetértek az, hogy nagyon jó lett volna. Mindenkinek köszönöm a jelenlétét, a részvételt minden résztvevőnknek, és szeretnék köszönetet mondani a Halászati Szakbizottságnak is, és továbbiakban is reméljük, hogy együtt tudunk dolgozni ilyen kiváló módon önökkel, és ismételten köszönöm a tolmácsoknak is, hogy ennyire türelmesek voltak velünk. És akkor most kollégámnak adom vissza a szót. Köszönöm szépen, köszönetet szeretnék mondani Gustafsson úrnak és mindenki másnak is. Még azt hiszem, hogy a vita mellett Elég jó áttekintést kaptunk a helyzetről. A nő a halászatban nagyon is láthatóvá vált, legalábbis itt az Európai Parlamentben. Köszönöm.